Ok. On n'a pas de marteau. Bien. Mesdames, Messieurs. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek! Je n'ai pas de marteau pour vous faire taire. Sajnos nincsen itt a kalapácsom, úgyhogy azzal nem tudok most rendet teremteni, de egy kis csöndet azért kérnék. Kérném, hogy maradjanak csöndbe. Kedves kollégák, az ülést megnyitom, és szeretném is gyorsan elkezdeni a munkát, ugyanis a meghívott vendégek, Hoyer elnök és Oli Rén 10 órakor máshova kell, hogy elmenjenek, úgyhogy azonnal kezdjük el az ülést, mindenki megkapta a napirendet, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintem. Kettes pont az elnök közleményei. Ez a Kobu News-ban egyébként benne van, úgyhogy elolvasható. Aztán az április 15-i jegyzőkönyvet kell elfogadni, úgy fogunk eljárni, mint szoktuk, hogyha az ülés végéig nincsen megjegyzés, akkor elfogadottnak fogjuk tekinteni a jegyzőkönyvet. És akkor lépjünk is tovább a négyes pontra. Az EBB elnökével Hoyer úrral fogunk eszmecserét folytatni, illetve Oli Rénnel, az Európai Bizottság alelnökével. Már is szeretnék köszönetet mondani mindkét meghívottnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy eljöttek, hiszen tudom, hogy mindig nagyon sok dolguk van, úgyhogy köszönjük, hogy időt szakítottak ránk, és itt vannak a Költségvetési Szakbizottságban. Már régebben is terveztük, hogy sort kerítünk erre a beszélgetésre, ugyanis a következő periódus több éves pénzügyi tervének vitája megkezdődik, és tudnunk kell, méghozzá egyértelműen tudnunk kell, hogy milyen finanszírozási kiegészítésekre számíthatunk, hogy milyen eljárások vannak, hogy milyen eszközök vannak. Természetesen itt az új eszközökre is gondolok az EBB részéről úgyhogy nem is várakoztatnék senkit, meg is adom a szót az első hozzászólónak, először Hoyer elnök úrnak, és utána pedig Oli Rénnek, úgyhogy Hoyer úrnak még egyszer köszönöm, hogy eljött, és övé a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, először is köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon, úgy fogalmaznék, hogy egy folyamatos, rendszeres vitát fogunk most folytatni az EBB és a Költségvetési Szakbizottság között. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma délelőtt. Az európai, az európai válság nagyon komoly egyensúlytalanságot hozott létre, az európai gazdaságban, amely ellen strukturális reformokkal próbáltunk fellépni, amelyek nehezek és fájdalmasak voltak. A versenyképességet növelni kell, és a költségvetési fegyelmet is javítani kell. Egyébként nem tudjuk kiegyensúlyozni az Európai Unió gazdaságát. Mi olyan projekteket finanszírozunk, amelyek fenntartató fejlődéshez vezetnek, piaci hibákat javítanak ki, különösen a jelenlegi időszakban, ahol a bankok nagyon nehéz helyzetben vannak, Európa leginkább kitett országaiban. Reméljük, hogy ez a segítség a tagállamokat hozzásegíti majd ahhoz, hogy ezekből a negatív ciklikus változásokból kilépjenek, és a bankokat rendezni tudják. Az elmúlt év elején gondolom mindenki emlékszik rá, az igazgató tanács döntése az volt, hogy a hitelezést vissza kell fogni, ugyanakkor kiderült, hogy inkább a hitelezés növelése lett volna az üdvös megoldás. A bankok igazgatóit az Európai Unió legtöbb tagállamában megpróbáltuk összefogni, megpróbáltunk konzultálni az állam és kormányfőkkel abban, hogy a paid-in tőkét tudjuk növelni 10 milliárd euróval. És ezt a 10 milliárd eurót nem kell alábecsülni, mert ez azt jelenti, hogy a paid-in tőkét szinte megdupláztuk, ugyanis az a 232 milliárd ból igazából csak 11 milliárd volt paid-in tőke, tehát hogyha ezt hozzátettünk még 10 akkor tulajdonképpen megkettőztük ezt. Ez a terv szinte egyhangú támogatottságot kapott, és reméltük, hogy a negatív ciklusokat ezzel meg tudjuk törni, és úgy véltük, hogy egy ilyen válságos helyzetben ez volt a megfelelő megoldás. Ez a 10 milliárd a bankok irányába a 2013-2015-ös időszakra 180 milliárdos befektetést 200, 230 milliárdra emelte fel. De természetesen minden attól függ, hogy ezek a beruházások végül hol kötnek ki, de reméljük, hogy ezek a becslések tarthatóak lesznek. Mindez a bankok hagyományos hitelező tevékenységén túl jelenik meg. A hitelező tevékenységet 40%-ra emeltük azokra a projektekre nézve, amelyek az új munkaerő, vagy az új munkahelyek teremtésére vonatkoztak, tehát ebben a tekintetben 40% volt az emelkedés. A forráshatékonyság, a készségek kihasználása, az infrastruktúra, illetve a KKV-k támogatása tartozott ebbe a körbe. A KKV-k nek nyújtott segítségnyújtás különösen fontos volt, hiszen ezek az európai gazdaság motorjainak tekintetőek, és a legfontosabb munkahelyteremtési lehetőségek. Az Európai Befektetési Alap összesen 200 ezer projektet finanszírozott, amelyekben fontos szerepet játszottak a KKV-k. Ebben az évben és az elkövetkezendő két évben még inkább szeretnénk javítani ezt a támogatást. 2015-ig az EBB további 15 milliárdot szeretne elindítani, és további 40 milliárdot irányoz elő a KKV-knek való segítségnyújtásra. Az EBB úgy véli, hogy az új pénzügyi eszközök felhasználása is segítséget nyújthat. Ebben a tekintetben együttműködtünk az Európai Bizottság megfelelő főigazgatóságával. Szeretnénk tehát ezeket a segítségeket összekapcsolni az Európai Bizottság, illetve az EBB részéről, és meg kell néznünk a felhasználható európai alapokat is, és azt is, hogy az európai tagállami központi bankokkal és pénzügyi intézményekkel hogyan tudunk együttműködni. Mindennek természetesen a piac követelményeinek is meg kell felelnie. Görögországban az EBB természetesen aktív maradt, sőt, nagyon aktív fellépést valósított meg, és egy 500 milliós segítségnyújtást indított el, hogy a kereskedelem mértékét 1,5 millió euróval tudja növelni évente. Portugália 6 milliárd eurót kap majd az elkövetkezendő években, és természetesen a bizottság ilyen irányú tevékenysége is nem sokára konkrétabb lesz. A közös finanszírozási intézkedések arra ösztönöznek mindenkit, hogy hatékonyabban lehessen felhasználni ezeket a finanszírozási eszközöket. Különösen olyan országokra gondolok, ahonnan a befektetők teljesen vagy részben kivonultak. Meg kell mutatnunk azt, hogy a közösségi alapok felhasználása finanszírozási szempontból még ennél is hatékonyabbá tehető, és hogy meg kell találnunk azokat a közös európai lehetőségeket, például a Jessica, vagy pedig a kockázat megosztási eszköz, amely hatékonyan felhasználható. És mi még szeretnénk ennél is tovább menni, szeretnénk az EBB által támogatott vállalatok számát növelni, és a banki partnereink számát is szeretnénk növelni, amennyiben és ahol csak lehetséges. A KKV hitelezési mechanizmus a KKV-knek próbál segíteni, és a KKV-k jelenlétét próbálja növelni a belső piacon. Szeretnénk hatékonyabban is együttműködni a KKV-kkel dolgozó nemzeti és regionális szintű promóciós szervezetekkel, és szeretnénk a közös befektetéseket növelni a KKV-k támogatására az innovatív KKV-ket, a hátrányos helyzetben lévő csoportokat és a fiatal vállalkozókat különösen szeretnénk támogatni. Az ECB és az EIB természetesen elvégzi a saját feladatát, de nagyon fontos az eszmecsere, a tapasztalatcsere, és az Európai Bizottságtól is várjuk, hogy csatlakozzon ezen erőfeszítésekhez. A kockázatmegosztás a magánszektorral szintén nagyon fontos, és itt is megvannak azok az eszközök, amelyek például a 2020-as Horizont projekthez tartoznak, és nagyon sok olyan projektünk van, amelynek a költségvetési kockázatait részben hajlandó átvállalni az Európai Bizottság. A projektkötvény kezdeményezés is nagyon fontos volt ebből a szempontból, és ennek az évnek az első negyedében ez már eredményeket is hozott. Ezen kívül hozzájárulunk szakértői véleménnyel a projektek előkészítéséhez, és ezek felülvizsgálatában is részt veszünk gazdasági, technikai aspektusok vizsgálatában, finanszírozási aspektusok vizsgálatában és a környezeti hatások felmérésében. Ezen kívül a szakértői szolgáltatás keretein belül megpróbálunk segítséget nyújtani a magas színvonalú innovatív projektek kidolgozásához. A tagállami közhatóságok kapacitását is szeretnénk növelni, hogy a megfelelő gazdasági célkitűzéseket hatékonyabban el lehessen érni, és hogy a rendelkezésre álló európai pénzeket hatékonyabban lehessen felhasználni. Mielőtt befejezném, engedjék meg, hogy egy nagyon sürgős kérdésről is beszéljek, amely az Európai Unió globális fellépésével áll kapcsolatban. Az EIB tevékenysége 90%-ban az Európai Unióra irányul. De hogyha megnézzük ezt az egész volument, ez összesen 70 milliárd euró 2013-ban, és a maradék 10% ami nem az EU-ba irányul, szintén nagyon jelentős összeg, és ez olyan multilaterális pénzügyi intézményekhez kapcsolódik, amelyek szintén igen jelentősek az Európai Unió szempontjából. A belső hitelezési rendszerünk az Európai Unió költségvetésétől függ, amit ugye önök határoznak meg, illetve a tanács, és ez nagyon komoly gazdasági motor lehet egy ilyen válságos időszakban, amikor nagyon sok megkötés van. A 2009-2012-es időszakban összesen ez 25 milliárd eurót jelentett, még a garancia alap ugye összesen 1,2 milliárd euróval dolgozik, tehát ez mindössze csak egy kis részét képezi a teljes költségvetésnek, az 56 milliárd eurónak. Tehát ez a 10 százalék, ez ugye az Európai Unión kívülre vonatkozik, azt mondtam. Ennek 75 százaléka a partnerországokhoz, szomszédsági politikai országokhoz és tagjelölt országokhoz kapcsolódik, tehát ezek végül is az Európai Unió külpolitikájának fontos része a külső politikáknál a szoros együttműködés a külügyi szolgálattal rendkívül fontos, illetve más pénzügyi intézményekkel is együttműködünk. Az Európai Uniónak nagyra törő politikákat kell kidolgozni a szomszédos országokra nézve is, és a bankokat maximálisan segítenünk kell abban, hogy a megfelelő hiteleket megkapják ezek az országok is a kritikus tömeg fölött kell maradnunk, hogy az Európai Unió megfelelően látható legyen a nemzetközi szintéren is. Úgyhogy azt kérném most önöktől, hogy amikor ezt a projektet megszavazzák majd a 2014-2020-as időszakra, akkor jó lenne, hogyha tarthatnánk az előirányzott 29,5 milliárdot. A költségvetés megnyírválása véleményem szerint rendkívül kockázatos, ugyanis minden egyes euró, amit a bank megkap, abból utána sokkal több euró lesz, tehát ez alatt a 7 év alatt a 200 millióról 6 milliárdra juthatunk el. Úgyhogy a költségvetési megnyírválások mindenképpen negatív eredményt hoznak. Hogyha megnézzük a kelet-közép-európai régiót, illetve a balkáni régiót, akkor azt láthatjuk, hogyha megkérdezzük a külügyi szagát véleményét, akkor a megfelelő munkát még nem sikerült elvégezni Európa ezen részén, pedig ez a szomszédsági politika fontos része az Európai Unió külpolitikáját az EBB mindig is hatékonyan támogatta, megpróbáltunk fenntartató fejlődést létrehozni ezeken a területeken, gazdasági fejlődést, megpróbáltunk tapasztalatot cserélni, és minden jó gyakorlatot átadni. Az EBB-nek természetesen fontos szerepe van a válság elleni harcban is az EBB nagyon fontos szerepet játszik, hiszen 500 millióval támogatja a kapacitásépítési és a gazdaság fellendítési projekteket. Legyünk egyértelműek, az EBB az Európai Unió bankja, de ez nem a legnagyobb válságban lévő országok bankja, és nem is az eurozóna bankja, hanem ez mind a 27 tagállam bankja. Tehát ez egy olyan finanszírozási segítségnyújtás, amelyből bárki részesülhet. Ez ugye egy háromás besorolású bank, amely 70-80 milliárd hitellel dolgozik, mindig óvatosan mérjük fel a kockázatokat, és megpróbáljuk a leghatékonyabb piaci eljárásokat alkalmazni. Az Európai Unió külpolitikájában is mindig aktívan részt vettünk, úgy, hogy teljesen egészségesen működött tovább ez a bank. Az összegyűjtött magántőkének egyébként körülbelül a fele az Európai Unión kívülről jön. Szerintem ez mindenképpen fontos eredmény, és ezt jobban kellene reklámozni is. Hiszen ez azt jelenti, hogy mégsem csökkent az Európai Unióba veszett vetett hit és bizalom, hiszen a magántőke több mint 50%-a az EU-n kívülről érkezett. Ez pedig azt jelenti, hogy a válság ellenére a külföldi beruházók bíznak Európában, és bíznak az európai bankokban. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen ezt a nagyon világos előadást. Nagyon sokat tudtunk meg. Biztos úr, parancsoljon önnél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt Hoyer elnök úr. Először is el szeretném mondani, hogy a Kubu korábbi tagjaként, a Költségvetési Bizottság korábbi tagjaként nagyon örülök, hogy ma ismét itt lehetek ebben a szakbizottságban önökkel, és eszmecserét folytathatunk az EBB tőke növeléséről. A bizottsági kezdeményezés alapján indult be ez a kezdeményezés a júniusi csúcs után a növekedés és munkahelyteremtés csomag keretében a tőke növelés 60 milliárd eurót jelent majd plusz hitelként az elkövetkezendő három évben. Ez pedig azt jelenti, hogy ez jelentős ösztöndő, ösztönző tényező az európai gazdaság számára. Hoyer elnök úrnak köszönetet szeretnék mondani a kitűnő együttműködésért, a tőkenövelést illetően, illetve tevékenységeink más területén is. Az EBB csoport kulcsfontosságú mértékben járul hozzá a növekedéshez, illetve a munkanélküliség csökkentéséhez. Az Európai Uniónak ez egyik legfőbb prioritása ma. A strukturális reformokkal együtt, amelyekre szükség van, nagyon fontos a növekedési potenciált erősíteni az európai gazdaságban, hiszen ez kulcsfontosságú a munkahelyteremtéseknél. Létezik egy kapocs a megerősített gazdasági kormányzással is, hiszen az EBB hiteleket kapcsolni kell az ország specifikus ajánlásokhoz az európai szemeszterben, annak érdekében, hogy a növekedésre és a versenyképességre gyakorolt hatást megerősítsük. A tőkenövelés hatása úgy érzem, hogy nem csak úgy kerül már értékelése, hogy ez milyen mértékű, hanem a hozzáadott érték növelést illetően is az EBB-n belül. A plusz 60 milliárd hittel 40 százalékos növekedést jelent az elkövetkezendő három évben, és ez most januárban indul. A bizottság elismeri a hármas A rating jelentőségét a bank esetében, illetve a portfólió felmérését illetően nagyon fontos, hogy az EBB magas szintű hozzáadott értékű projekteket finanszírozzon 27 tagországban, beleértve a sérülékeny, e, érzékeny országokat, olyan eseteket, amikor nem férnek hozzá más alapokhoz, illetve finanszírozási forrásokhoz, legalábbis nem megfelelő feltételek mellett. Két példát szeretnék mondani a 2012-es évből. Az EBB tevékenységet támogatta a gazdasági fellendülést Görögországban és Portugáliában. A bank jelentős iskolai támogatást nyújtott Görögországban, illetve környezetbarát energiaprojektek elindításához. A kis és midcap méretű vállalkozások gerincét jelentik a portugál gazdaságnak, és az EBB finanszírozása hozzásegíti ezeket a vállalkozásokat ahhoz, hogy hitelekhez jussanak a nehéz piaci feltételek mellett ezekben az említett országokban. A jövőbeni kihívásokkal is szembe kell néznünk. Rövid távon foglalkoznunk kell azokkal a problémákkal, amelyekkel különösen a KKV-k érintettek a finanszírozáshoz való hozzáférést illetően. Tagországonként más és más a hitelezési skála. Nagyon fontos a hitelezők hitel minőségét javítani. Ebben az értelemben a különbségek a hitelezést illetően alapvető problémákra is felhívják a figyelmet Európa szerte, hiszen a banki ágazat szétdarabolódott. Egyértelmű bizonyítéka van annak, hogy a KKV-kat különösen sújtják a hitelezéshez való hozzáférést érintő megszorítások. Éppen ezért az EBB-t arra bátorítottuk, mint az EU bankját, hogy mobilizálja saját forrásait, mégpedig szélesebb skálán annak érdekében, hogy a KKV-k számára megkönnyítse a hitelezéshez való hozzáférést, különösen a nehéz helyzetben levő Európai Uniós tagországokban, Európa déli részén. Ezen kívül hozzájárultunk az EBB és az LKB együttműködéséhez is ezen a nagyon fontos területen. Európa hosszú távú, széles körű beruházási problémákkal küzd, öregszik a lakosság, környezeti kihívásokkal is szembe kell nézni, illetve az egységes belső fiat kiteljesítése is nagyon fontos annak érdekében, hogy egy tudásalapú gazdaság alakulhasson ki. Mindenhez a gazdasági tevékenységek fellendítésére van szükség annak érdekében, hogy Európa megtalálja a válságból kivezető utat. A bizottság zöld könyve hosszú távú finanszírozásokat illetően hosszú távú vitát indított el azzal kapcsolatban, hogy a hosszú távú finanszírozást hogyan lehessen tovább erősíteni, illetve a pénzügyi mediációt hogyan lehetne tovább szélesíteni a hosszú távú beruházásoknál visszajelzést kaptunk a jelenleg is folyamatban lévő közkonzultációból, és ezek alapján a bizottság felépési tervet fog kialakítani az év során. Ez a akcióterv különböző elemekre tér, majd ki, tér ki, mint például a szabályozó jellegű fellépés, a legjobb gyakorlatok előmozdítása, továbbá az egyes tagországok külön után követése az európai szemeszter keretein belül. Ez rendkívül fontos, hiszen hogyha piacok finanszírozása a KKV-k számára, illetve az infrastruktúrális projektek finanszírozását nem oldjuk meg most, akkor Európában felmerülhet annak a kockázata, hogy ezek a projektek meghiúsolnak, illetve a különböző kötvénypiacok is tovább sérülnek. Az EBB előtt tehát számos kihívására jövőben nagyon fontos, hogy különböző forrásokat vonzon magához a tőkepiacokról, annak érdekében, hogy az EU-ban prioritásokat élvező beruházásokat támogatni tudja az EBB, ezen kívül nagyon fontos, hogy megerősítse a magánbefektető bankokkal folytatott együttműködését a tagországokban. Ami a következő több éves pénzügyi keretet illeti, hangsúlyozni szeretném azt, hogy az EBB természetes partnere az Európai Bizottságnak az innovatív eh, eh, pénzügyi eszközök területén, különösen ami a hitelezést illeti, illetve a kockázat megosztási mechanizmust. Ezek az eszközök rendkívül hatékony eszközei annak, hogy a limitált forrásokat megfelelően ki tudjuk használni az európai költségvetésből. Az EU, Európai Beruházási Bank, illetve más európai intézmények a fenntartható fejlődést kell, hogy segítsék, illetve a munkahelyek teremtését Európában. A bizottság azt javasolta, hogy az innovatív pénzügyi eszköz alkalmazását jelentősen kibővíti olyan kulcsfontosságú programok, mint a COSMA, illetve a Horizont 2020-as stratégia, valamint a Connecting Europe Facility. Nagyon fontos a szinergia hatások további kiaknázása, az EBB-n belül, illetve a strukturális alapokon belül a másik oldalon. Világos például az intelligens kombinációnak az EU-s költségvetésen belül az EBB forrásokból, például a kísérleti szakasza a kötvény kezdeményezésnek. Az előfeltételek tehát adottak, az EU költségvetésének hozzájárulása 230 milliárd euróval. Ettől azt várjuk, hogy 4,5 milliárddal sikerülhet növedni a projektekre fordított összegeket. A piaci résztvevőktől is kapunk támogatást, éppen ezért az infrastruktúrális projektek megvalósulását illetően növekedett a bizalom, illetve az innovatív eszközök használatát illetően is, ami az Európa 2020-as stratégia finanszírozását illeti. A projektek a közlekedés, energia, illetve a széles távú internet területén indultak el, illetve a különböző hatóságok jelenleg folytatják a pályázati kiírásokat. Végezetül pedig, elnök úr, tisztelt képviselők, a következőt szeretném elmondani. A jelenlegi gazdasági kihívások miatt nagyon fontos, hogy döntő politikai döntéseket hozzunk, és az EBB tevékenysége ehhez nélkülözhetetlen, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy leküzdjük a pénzügyi és gazdasági válságot Európában. Ezen nehéz feltételek mellett az EBB nagyon fontos, hogy felvállalja a politikai döntéshozó szerepét és illetve hogy folyamatosan finanszírozást nyújtson a reálgazdaság számára Európában a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés érdekében. Elnök úr, várom a folyamatos és sikeres együttműködést az önök szakbizottságával, a bizottsággal, illetve az EBB-vel. Köszönöm a figyelmet. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, biztos úr. Ez a második prezentáció is rendkívül érdekes volt. Úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy az Európai Tanács múlt júniusi megegyezése, a növekedési paktum illetve a 120 milliárdos plusz finanszírozási lehetőség a gazdaság fejlesztésére mindenki számára ismert, de hát ez azért egy eléggé elméleti síkon működő intézkedés volt. Az egyetlen valódi innováció, amivel előrukkolt a tanács, az az, hogy az EBB 10 milliárddal többet kapott, mint ahogy azt Hoyer elnök is elmondta. Ez valójában azt jelenti, hogy az összeget megkettőztük, hiszen a valóban kifizetett tőke értéke kétszeresére növekedett. Ez pedig lehetővé teszi majd az EBB számára, hogy most már egy olyan hitelezési szintre elérjen, amelyre önmagától nem lett volna képes azok miatt a nehézségek miatt, amelyeket a pénzügyi piacon mindannyian megfigyelhettünk. Ezen kívül egyértelmű az is, hogyha megnézzük a bank tevékenységét, akkor azt látjuk, hogy olyan beruházásokat támogat, amelyek hosszú távú beruházások. Tehát ez nem egyfajta segítségnyújtás, mondjuk, vagy egyfajta adósságcsökkentés olyan országok irányába, amelyek nehéz helyzetben vannak hanem arról van szó, hogy ezeket az országokat segíthetjük azzal, illetve segítheti az EBB azzal, hogy ezekkel a pénzekkel ezek az országok, mondjuk Görögország vagy Portugália újra ráléphessenek a gazdasági fejlődés útjára. Természetesen az alapvető üzeneteket megértettük Hoyer részéről, és mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a költségvetési keretben, a többéves, pénz, a többéves költségvetési keretben a négyes kategóriát meg tudjuk tartani, mert ez az Európai Unión kívüli országokra vonatkozik, csatlakozás előtt álló országok, vagy szomszédság politikai országok. És ez a katalizátor effektus itt is kell, hogy működjön. Hogyha megnézzük, hogy milyen a hitelezési kapacitás, akkor egyértelmű, hogy az új finanszírozási lehetőségeket lehet növelni. Itt lehet finanszírozási lehetőséget találni az Európai Unión kívülről is. Számomra nagyon meglepő volt, hogy a pénzügyi piacon mozgatott összegnek a fele az Európai Unión kívülről érkezik. és oda kell figyelnünk arra, hogy ez a katalizátor effektus, ez nehogy csökkentse az összegeket, hanem ezeket mindenképpen felszorozza. Azt szeretném elmondani a vendégeknek a többéves pénzügyi terv vitájával kapcsolatban, hogy a parlament mindig is fontosnak tartotta a költségvetés egységességét európai szinten, és ennek az egységességnek két szintje van, jogi egységesség, és az, hogy ez a költségvetés olyan szempontból is egységes legyen, hogy politikai szinten egy dokumentumban megtalálható legyen minden a költségvetéssel kapcsolatban. Il y a des éléments még akkor is, hogyha ebben az anyagban vannak olyan elemek, amelyek különböző jogi elemekre támaszkodnak, jogi alapokra, illetve különböző folyamatokra. Mindannyiunknak szüksége van a bizottságra, a tanácsra és a parlamentbe, és természetesen ez érdekli az Európai Beruházási Bankot is, tehát bennünket mindannyian érdekel az, hogy legyen egy közös anyag, egy közös dokumentum, amely az összes olyan pénzügyi eszközt, eszközt tartalmazza, amelyek a közösségi politikákat hivatottak finanszírozni. Ez az európai költségvetés szíve, vagy hitelek formájában történő finanszírozásról, innovatív finanszírozási eszközökről van szó olyan módon, hogy jobban tudjunk különböző intézkedéseket hozni a közösségi politikák finanszírozására. Az EU-nak kis csicski a költségvetése, viszont ezen költségvetés segítségével és ezen költségvetésen kívül is tud mobilizálni különböző eszközöket az EU a politikai finanszírozási érdekében, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeknek az eszközöknek az utánkövetését évről évre elvégezzük közösen. Nagyon érdekes információkat hallottunk. Kérek mindenkit, aki hozzá szeretne szólni az előadásokhoz, tegye ezt röviden, nagyon pontosan fogalmazza meg a kérdését, mivel Rén biztos úrnak távoznia kell 10 órakor, Fernáncs képviselő kap először szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! Az első kérdésem Tehát az első kérdésem a biztos úrnak szól. Feltételezem, hogy nem tud portugálul, úgyhogy megvárom, hogy beállítsa a fejhallgatóját, illetve megkapja. Okay. A minha pergunta vai para o senhor... Eh, Igen, köszönöm szépen. Tehát biztos úr, önnek szól az első kérdésem. Azt szerettem volna csak tudni, hogy van-e konkrétan olyan pénzügyi eszköz, amelyek a pénzügyi támogatásban részesülő tagországoknak szólnak. Különösen azoknak, amelyek teljesítik a feltételeket, mint Portugália. Tehát van-e olyan pénzügyi eszköz, amely az EBB támogatásával lehetne kiadnó a gazdasági növekedés eléréséhez plusz hatásokat érhetne el. És van egy kérdésem az EIB, EBB elnökének is. A 2013-15-ös időszakra vonatkozó idő, hiteleket már betervezték, az azt követő időszakra, tehát a 2020-ig terjedő időszakra is megvan-e már a hitelezési terv, mert eh, a költségvetés ugye 7 éves. Tehát a kérdésem az, hogy a 2014-2020-as időszakra milyen hitelezési tervek vannak. Köszönöm. Gracias, presidente, y gracias al comisario Rea. Köszönöm szépen, elnök úr, én is Köszönöm a biztos úrnak és az EBB elnökének a bevezetőt. Lemász úr elnök már említette, hogy a két vendég nagyon érdekes előadásokat tartott. Benyújtottam egy jelentést a parlamentben még tavaly, amely a pénzügyi eszközökről szól, úgyhogy a három kérdésem távirati stílusban ezekhez kapcsolódik. De fontos tisztázni. Hajer úr, azt mondta, ez az első kérdésem, hogy a tanács, parlament és bizottság a, az EBB tőkéjének megemelése mellett áll ki. A rendelkezésre álló tőke azonban pénzeszközökben kell, hogy felhasználásra kerüljön, nem pedig egyszerűen csak hitelezésre. Van-e pontos adat arra, hogy milyen százalékban lehet a tőkeemelés hány százalékát lehet pénzügyi eszközökre fordítani. Eh, biztos úr, önnek is van két rövid kérdésem. Hozzászólásában említette, hogy a jogi kereteket, a jogi környezetet javítani kell. Feltételezem a Bázelre és a solvency gondolt, amely a saját tőke előírásokra vonatkoznik, és hosszú távú beruházásokat kell lehetővé tenni, mondta. Szeretnénk azonban a bizottsággal új befektetési beruházási eszközökön is dolgozni, amely a, a lakosság megtakarítását is felhasználhatná. Említette ezen kívül azt is, hogy van ez erre vonatkozóan további információja. Köszönöm szépen, Goran Fer a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A kötvénykezdeményezés eh, előadója vagyok. Egy hat hónappal ezelőtti mint a projektben már ez a kezdeményezés el, elindult. Erre lenne, vonatkozóan lenne kérdésem, de hadd reflektáljak az előadótakra. Említették, hogy Európa versenyképessége még hiányos. Ez azonban számomra nem csak a magas költségek miatt van, vagy a régi szabású jogalkotás, vagy merev adminisztráció, stb. miatt, úgy gondolom, hogy amiatt is ez a helyzet, mert hiányoznak a beruházások, befektetések. A KOK jelentés ezt a, fél, a Lisszaboni stratégia féléves jelentésénél már aláhúzta 2005-ben. Túl alacsony volt már akkor a beruházási szint, azt követően pedig még inkább Európában. Ez a helyzet magyarázata. Hajer úr azt mondta, hogy jó, hogy a beruházások 50%-a Európán kívüli beruházóktól jön, ez jó, de a másik oldala az érmének az, hogy még mindig nem tudunk európai befektetőket Európában vonzani. Ez szerintem az igazán nagy probléma, amivel foglalkozni kell a projektkötvényeknél és egyéb eszközöknél. A projektkötvény kezdeményezés és egyéb eszközöknél nagyon fontos, hogy infrastruktúra finanszírozás is legyen, mint a nyugdíj alap például. A kérdésem az az, hogy van-e erre már példa? Mert nagyon fontos azt is látni, hogy akkor, amikor a projekt, a kötvény, a projektkötvény kezdeményezései már vannak, akkor még nincsenek olyan eszközök a piacok, amelyeket finanszírozhatok. Olyan projektekre van szükség, amelyekhez más beruházók kellenek, akik az EU és az EBB kockázati lehetőségeit vállalni tudják, és aktív beruházóká válnak Európában. Van-e valami ilyesmi erre vonatkozó tevékenység? Vannak-e ilyen kezdeményezések már? Tudunk-e olyan beruházókat ide vonzani, akik egyébként Európában nem vonzottak volna, vagy nem jöttek volna befektetni? Ezt szeretném tulajdonképpen kérdezni, és van még egy kérdésem. Aggaszt az, hogy van-e beruházó nem csak a fejlettebb északi, nyugati országokban, Európában, hanem a a projektkötvény kezdeményezés és egyéb innovatív eszközöknek van-e támogatója Kelet-Európában, Dél-Európában, a kevésbé fejlett gazdaságokban, és képessége van ezeknek az országoknak arra, hogy a magasabb szintű projektekre is pályázzanak, hiszen a kezdeményezésnek ez is alapfeltétele. Eh, Giovanni Lavia. Köszönöm szépen, Giovanni Lavia a következő. Grazie, Presidente. Volevo... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úrnak van egy kérdésem. Hozzászólásában kísérleti szakaszról beszélt. A, a projekt hitelek lehetőségeiről, és azt mondta, hogy nagy projekteket lehet ezekből támogatni. Tudjuk, hogy ez a lehetőség illetve az európai hálózat Connecting Europe 1,5-1,6 milliárd eurót biztosít. A bizottság mégiscsak 50 milliárd 50 milliárddal számol a teljes költségvetési periódusra, tehát 27 milliárd hiányzik. Ez azt is jelenti, hogy a, a pénzügyi források már az elején hiányosak lesznek. Nem gondolja el biztos úr, hogy a, a már most meglévő pozitív tapasztalatok alapján a projektkötvények teszt szakaszában már arra mutat, hogy fel kellene emelni ezeknek, e, ennek a forrásnak a mennyiségét. Nem gondolja el biztos úr, hogy a nem visszafizetendő hitelek a projektkötvényekben egyre inkább, egyre nagyobb mértékben projektkötvényekbe kellene átalakulnia, hogy infrastruktúra legyen. Ipling úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én rövid leszek, és Hajer úr és Rén úr urat dicsérő szavakhoz csatlakozom. Én is üdvözlöm Önöket. Két dolgot emelnék ki. Az első Szlovéniával kapcsolatos. A közelmúltban Szlovénia 500 millió eurós legnagyobb EBB hitelt kapta az EU alapok társfinanszírozásához. Azt jelenti ezt, hogy Szlovénia nem engedheti mag magának azt, hogy a projekteket kofinanszírozza. Ezért olcsó pénzt kölcsönöz az EBB-től ahhoz, hogy a strukturális és kohéziós alapokat biztosítsa magának. Hajár úr, konkrét példát szeretnék eh, hallani eh, folyamatban lévő projektekről. Másodszorban pedig fel az abszorpciós képességek problémáját vetném fel. A közelmúltban egy tanulmány azt mutatta, hogy mintegy 48 kereskedelmi egységet építettek Spanyolországban, és ebből csak 11 repülőteret, kereskedelmi repülőteret építettek, és csak 11 nyereséges. Rénura Trojka tagja, 37 regionális repülőteret pedig be kell, hogy zárjanak egyértelmű közpénz pazarlása ez, EU alapok finanszi, pazarlása is. De azt is mutatja, hogy talán hiányoznak alternatív életképes projektek. Nem gondolja a Haja úr, hogy a telítettség bizonyos országokban már megvan. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Euh, madame... Köszönöm szépen, de Szuzá asszony következik. Obrigada, presidente. Eu gostava... Köszönöm szépen, elnök úr. Két-három rövid kérdésem van, biztos úr. Említette, hogy a tőkeemelés, az EBB tőkeemelése sok mindent jelentene, a párhuzamoságot akarják csökkenteni, növelni a foglalkoztatás bővítést. Épp azokban az országokban, ahol a legnagyobb problémák vannak. Biztos úr arról is beszélt, hogy esetleg hosszú távú befektetésekre van szükség. Az első kérdésem a KKV-kkal kapcsolatos. Becslések értelmében látható-e már, hogy mit lehet Portugáliában elérni a foglalkoztatás terén? lehet-e látni azt, hogy a KKV-k finanszírozási nehézségeit enyhíteni lehetett? Ez egy közvetlen kérdés, első kérdés. A második kérdésem a hosszú távú beruházásokra vonatkozik. Tulajdonképpen hasonlít eh, ahhoz, amit eh, a illetve azzal van kapcsolatban, amit a biztos úr mondott. Ön azt említette, hogy az EBB szerepe nem az, hogy a, def- a hiányokat eltüntesse, hanem hogy hosszú távú projekteket támogasson. Konkrét szeretnék hallani Portugáliára vonatkoztatva elsősorban. Van még egy kérdésem, amit érinteni szeretnék, talán általánosabb jellegű kérdés ez. A biztos úr azt említette, hogy az EBB az LKB-val e együtt működik. Hogyan? Hogyan egyeztethető ez össze? Tehát a, a KKV-k finanszírozásán keresztül foglalkoztatás bővítés egyrészt, másrészt pedig az LKB e szerepe olyan országokban, mint Portugália például olyan országokban, amelyek a trojka alá tartoznak. Hogyan hozzák ezt összhangba? Hiszen a, az igazság az, hogy nap mint nap eltűnnek a munkahelyek, egyre kevesebb lesz. Tehát az EKB azt fogja felépíteni, bocsánat, az EBB azt fogja felépíteni, amit az EKB lerombol? A, vagy hogyan képzelik ezt nagyon érdekelne konkrét számokkal alátámasztva? Köszönöm szépen! Kedves kollégák, ez volt akkor az első kérdéskör. Most azt javasolnám Rén úrnak, hogy ő válaszoljon először, hiszen el kell mennie. Tehát először Rén úr válaszol a neki feltett kérdéseknek, és utána pedig Hoyer úr válaszol majd. Úgyhogy a biztos úrja szó tessék. Many thanks uh, for your very pertinent uh, and important uh, Köszönöm szépen, nagyon fontos, lényegre törő kérdések, megjegyzések voltak. Megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni ezekre, és csoportosítanám a kérdéseket, hiszen vannak átfedések. Hadd kezdjem Fernández úr kérdésével. Ez a kérdés a konkrét pénzügyi eszközök programra részvevő országok számára való kibocsátásról szólt. A gazdasági reformok és a fiskális kiigazítás kapcsán, amelyet az eurozóna országok támogatnak, és az Európai Unió egésszel, valamint az IMF is, nos mindezt az eurozóna irányítja az európai stabilitási mechanizmuson keresztül, ez egyértelmű. Ami az Európai Beruházási Bank tőke emelését illeti nos, ez egy támogató eszköz, nagyobb beruházásokat próbálunk a programországokban biztosítani az Európai Unió összes országában. A tőkeemelés, amely 10 milliárd, bocsánat, 10 billió euróról szól, a 40%-os hitelezési volument tesz lehetővé idén, jövőre és az azután évben. Ez a fajta tőkeemelés az Európai Unió támogatásával a tavalyi tanácsülésen hozott döntéssel igazolható, de természetesen a, a sérülékeny országok segí, igényeit, szükségleteit próbálja a program idején kielégíteni. Úgy gondoljuk, hogy jobb az EBB már bevált eszközeit alkalmazni, és a hatékony operatív kapacitásait, de párhuzamosan emeljük a, az EBB hitelezési volumenét. Tehát nagyobb volumenek lesznek, de úgy gondolom, hogy új eszközökre nincsenek, nincs szükség ahhoz, hogy a finanszírozás biztosítható legyen. Eltekintve persze a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférésétől, amely nagyon fontos téma, amelyről jelenleg a bizottság, EBB eh, e és az LKB e is tárgyal. Kardia asszony kérdése a parlament jelentésével volt kapcsolatban, és eh, ennek kapcsán a beruházásokkal kapcsolatos szabályozói feltételek, fenntartások. Igaza van abban, hogy a szabályozói oldalt nagyon alaposan meg kell vizsgálni és meghatározni úgy, hogy valóban az európai hosszú távú beruházásokat is ösztönözzék. Ez a vitának az egyik oldala. Ezt a vitát most a zöld könyvvel indítottuk el, amelyet a hosszú távú beruházásokról írtunk. Bárnyi kollégám nagyon fontos szerepet játszott ebben a könyvben. A szándék világos, a szabályozói dimenziót erősíteni kell a hosszú távú befektetések és finanszírozások általános környezetében. A bankunió vitája valóban fontos ennek kapcsán. Miért? Ha összehasonlítjuk az Európai Uniót az Egyesült Államokkal, a válság időszakának térségeit, akkor legalább egy dolog van, amiben az Egyesült Államok helyesen csinált, mégpedig leza- azonnal a válságot követően a pénzügyi helyreállítást megcsinálták már 2008-2009-ben. Ezzel az USA gazdasága helyreállhatott és visszaállhatott a növekedés és foglalkoztatás útjára. Mi pedig itt Európában még mindig le kell, hogy zárjuk ezt az szerkezetváltás, a ágazat feltőkésítése még nem zárult le. Éppen ezért kell az európai pénzügyi rendszert áttekintenünk akkor, amikor ezt a munkát próbáljuk lezárni, és egészséges és ellenálló európai bankágazatot akarunk kialakítani. A, ez nem azt jelenti, hogy a bankárokat kimentjük, ahogy néhányan mondják, nem. A az európai bankágazat iránti hitelességet és bizalmat akarjuk visszaállítani. Fermer úr a beruházásokról és jelentőségükről beszélt. A korábbi válaszaimra utalnék, valóban nincsen olyan, mint hogy egy ezüst golyóval megoldanánk a strukturális eh, reformokat, nem? Minden fronton dolgoznunk kell, strukturális reformokra, szerkezeti reformokra és a növekedési potenciál növekedésére támaszkodni kell az európai munkahelyteremtésre. Valóban a beruházások idevonzása, európai befektetések idevonzása volt a hiányosság az elmúlt időszakban. Ami az évezred első évtizedét illeti olyan 2000-től 2008-ig jelentős mennyiségű tőke áramlott Európába. A tőkeáramlás gyakran olyan országokba irányult, amelyek ma deficites országoknak tekinthetők. Akármilyen oknál fogva mégis ez a tőke, ez a tőkeáram nem került mindig hatékony felhasználásra. Sokkal inkább a, a hitelboom és az ingatlan buborék kialakításához járult hozzá, sajnos ennek árát fizetjük most. Az európai bankrendszer strukturálisan fragmentált, és ez a vállalatok, háztartások számára Európa különböző részein igen magas kamatlábakat eredményezett. Ez az első dolog, amit le kell küzdjünk, helyre kell állítani a pénzügyi rendszert, fel kell venni a harcot a pénzügyi fragmentációval szemben, és jobb hitelezési feltételeket kell biztosítani, különösen a KKV-k számára. A gazdaságtörténelem nem ismer olyan helyzetet tudnélik, hogy gazdasági növekedés, hitelnövekedés nélkül megvalósulhatott volna. Mindent meg kell tehát tegyünk ezért bármibe is kerül, hogy az európai gazdaságba újra hitelek áramoljanak, illetve elinduljon a hiteláram az európai gazdaságban, és túllépjünk az eddigi káros hatásokon. Elnök úr, vissza kell, hogy térjek most részben arra, amit válaszomban már említettem, és ön is említett, hogy sajnos e, megbeszélést megelőzően meg már megállapodtam egy további találkozóban. A bizottság egy konferenciát indított a Monetáris Unió mélyítéséről és erősítéséről, és nyolc perc múlva ott kell megjelenjek, muszáj elmennem, de tudom, hogy lesznek még tovább kérdések, amelyekre Hajer úr fog válaszolni. Köszönöm szépen, biztos úr! Na most, mit kellett megjegyeznünk abból, amit a biztos úr elmondott? Azt, hogy az egyes számú probléma, amivel az Európai Uniónak és a tagországoknak szembe kellett néznie az elmúlt tíz évben, az nem az, hogy nincsenek finanszírozási források. Rengeteg forrásunk van, rengeteg beruházás van, nem ez a probléma. Két másik probléma van, egy ezt a pénzt sokszor rosszul fektették be, buborékok jöttek létre, a reálgazdaságot ez nem segítette, csak a spekulatív gazdaságot. És a második probléma pedig az, hogy úgy lépünk ki a válságból, hogy a nemzeti pénzügyi piacok falak közé vannak zárva. Tehát minden egyes erőfeszítés, amit megtettünk annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzügyi piaca fejlődjön, és nyilván erről fognak beszélni most a bizottságban is, Mindez egyelőre nem tette lehetővé, hogy a nemzeti piacok újra európai piacá váljanak. Tehát a nemzeti pénzügyi piacok bezárkóztak, és most fontos lenne, hogy a jövőben Európa újra egységes legyen, illetve hogy a reálgazdaságba kerüljenek ezek a pénzek, nem pedig a spekulatív gazdaságba. Hogyha Hoyer úr egyetért ezzel, akkor még három kollégának meg fogom adni a szót itt a teremben, és utána pedig Hoyer úr válaszolhat az őt érintő kérdésekre. Herzog Edith, tessék. <coughs> Sorry, it was a bit of uh, Hungarian business. Uh... Elnézést, egy kis magyar ügyet intéztem. Nagyon örülök annak, hogy találkozhatunk Hoyer úrral, jó vitát folytattunk a márciusi plenárison, és az első kérdésemet Gören kérdéséhez eh, csatolnám. Kilenc éve vagyok itt, és eh, bármilyen kérdésről van szó, energiáról, KKV-król, a beruházások eh, vonzásáról volt szó, de még mindig nem sikerült elég beruházást ide vonzanunk a munkahelyteremtés érdekében. Azt gondolom, hogy ennek fenntarthatónak kell lennie, és nem szabad ezt egy üres légbalomként kezelni. De nagyon fontos, hogy az EBB ne csak az eurozónára az eurozónát képviselje, hanem minden 27 tagország ügyeit, ez nagyon fontos. Meg szeretném kérdezni azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a különbségeket csökkentsünk, például Magyarország esetében is. Ha megnézik a mi térségünket, akkor hogyan látják a KKV-k beruházásait? Úgy érzem, hogy a KKV-kba történő beruházás, illetve az általuk végzett beruházások főleg az eurózónában vannak. És átlépünk a következő 7 éves szakaszba, és azt gondolom, hogy az EBV-vel a Duna stratégiát is megfelelően lehet finanszírozni. Ön hogyan látja a Duna stratégiát, és mi lenne általános tanácsa a bankok számára? Köszönöm szépen, Edith De Martini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy Rén biztosnak már távoznia kellett, ő a KKV-król beszélt. Olaszország különösen a középrétegre támaszkodott, viszont az Európai Stabilitási Paktum csökkentést a középosztálybeli réteget. Minden nap olvasunk olyan híreket vállalkozókról, akik öngyilkosságot követnek el, mert nem tudják kifizetni a béreket, a beruházásokról pedig még nem is beszéltünk. Intézkedések történtek a hiány csökkentésére, de tulajdonképpen csak növekszik a hiány ezáltal. Éppen ezért az ötcsillagos mozgalom 25%-át kapta meg a szavazatoknak. Ferenc úr is sok, sok szavazatot nyert a britek részéről. Nagyon fontos, hogy a bürokraták ne csináljanak fából vaskarikát. Nagyon fontos olyan intézkedéseket hoznunk, amelyek ténylegesen hatást érnek el. Ami pedig az EBB elnökének nyilatkozatát illeti. 20 éve beszél az EBB beruházásokról, infrastruktúrás beruházásokról, például, mint például a Rotterdami kikötő. A projektek nevét megváltoztatták, viszont még mindig nem sikerült ezeket a projekteket megvalósítani. Nagyon gyakran 100 kilométert csak két óra alatt lehet megtenni. Mit terveznek a tényleges új infrastruktúrák létrehozására? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Tisztelt Hoyer úr! Ön előadásában jelentős részt szánt a négyes fejezetre az EBB kapcsán, amely Európán kívüli térségekre megy. Engem meggyőzött eh, az EBB nyilatkozata és a mandátumával kapcsolatban el szeretném mondani azt, hogy a Költségvetési Bizottság a hónap végén meghallgatást szervez majd az innovatív módszerekről, eh, amelyel különböző katalizátor hatást lehet elérni. A Nyugat-Balkán, e mint EU kívüli térség, eh, nagyon jó példája az IP és eszközöknek, illetve az ezzel kapcsolatos finanszírozás lehetőségeinek. Jól értettem, növelni fogják a támogatást, viszont szeretnék többet megtudni a minőségi intézkedésekről, amelyeket a más szervezetekkel való együttműködés javítására szánnak. Köszönöm szépen, Adásda Ivaló Kájfin. Merci, Monsieur le Président. Uh, I would like to uh, Köszönöm, elnök úr. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne. Csak csatlakozni szeretnék Hoyer úr eh, nyilatkozatához, ami a hármas A minősítést illeti a bank esetében, hiszen nehéz gazdasági időkben nagyon fontos az, hogy az EU az EBB-t egy magas eh, szintű minősítést kapott bankként tartsa továbbra is számon. Azt gondolom, hogy a tőke emelés eh, nagyon jó intézkedés volt, ez a bankok hitelezési kapacitását eh, növelte. Úgy érzem, hogy az elhangzott kérdések a plusz beruházásokat illetően, ezek nem valósulhatnak meg a tőke növelés nélkül. Az elnök úr már távozott, de fel szeretnék tenni egy kérdést az európai költségvetés és az EBB közötti kiegészítő jellegről a jövőbeni, illetve a következő több éves pénzügyi keretben megpróbáljuk kiegészíteni a hiányos támogatásokat, állami támogatásokat a tagországok részéről, amelyeket az EBB is kiegészít. Azt gondolom, hogy bizonyos mértékig ez megvalósítható, viszont az EBB hitelezése nem tudja az alapok finanszírozásának hiányosságát teljes mértékben ellensúlyozni. Két-három ügyre térnék még ki, ezen kívül a társfinanszírozásra, az európai szemeszterrel, illetve azokkal a szabályokkal, amelyeket nagyon sok országban bevezettek. Azt gondolom, hogy a társfinanszírozás kérdése egy nagyon nehéz pont lesz, és még egyszer megismételném a Kobu álláspontját. A közberuházásoknál a nemzeti finanszírozást azt gondolom, hogy feltétlenül figyelembe kell venni majd az európai szemeszternél. Ha ezt nem tesszük meg, akkor óriási problémáink lesznek. Azzal, hogy nem fogjuk tudni megfelelően, hatékonyan kihasználni ezeket a finanszírozási alapokat a szükséges állami, illetve tagországi finanszírozás nélkül. A makrogazdasági kondicionalitásra térnék ki ezen kívül még, illetve a kockázatokra a költségvetés finanszírozásánál. Ez a kereskedelmi bankok hajlandóságát is csökkenteni fogja, hogy megsértsék a szabályokat. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy az LBB több szabályt rögzítsen a beavatkozáshoz. Azt gondolom, hogy ez nem elkerülhető, és ezen feltételek mellett amelyeket még ráteszünk az európai költségvetésre, csak megnehezítjük a bankok helyzetét, beleértve az LBB-t is, és megnehezítjük tevékenységüket a tagországokban. Az utolsó példa, amit megemlítenék, a Connecting Europe Facility. Egy milliárdra csökkentették a finanszírozás legutóbbi tanácsdöntés alapjában értelmében, és azt gondolom, hogy ez nagyon messze áll az európai versenyképesség növelésétől. Az EBB-t meg szeretnénk kérdezni arról, hogy mit tesz a kompenzálás érdekében. Én azt gondolom, hogy nem tehet semmit, az EBB nem tudja kompenzálni a finanszírozás és a következő MFF-nél, ezt majd figyelembe kell, hogy vegyük. Nagyon röviden gratulálni szeretnék a banknak, és azt gondolom, hogy a speciális eszközök irányelv a KKV-kre nézve, illetve az éghajlatváltozás nagyon fontos pontok. Oli Rén biztos továbbra is úgy érzi, hogy ez továbbra is prioritás annak érdekében, hogy a bankokat jobban rábírjuk arra, hogy többet hitelezzenek a KKV-knak, a Jeremy egy ilyen jellegű kezdeményezés. Nagyon fontos, hogy a KKV-k jobban hozzáférjenek a hitelekhez. Ki szeretném emelni az EBB kitűnő munkáját a hitelezési platform létrehozásában. Ez nem csak az európai közpénzek jobb felhasználását, hanem egyéb uh, donorok bekapcsolódását is segíti. Ami a következő külső mandátumot illeti, azt gondolom, hogy ez egy meghatározó eszköz lesz. Ami a külső mandátumot illeti, azt gondolom, hogy Hoyer úr nyilatkozat egyértelmű volt, és úgy érzem, hogy a parlament semmit nem tehet azelőtt, hogy a bizottság javaslatot tegyen erre a következő külső mandátumra. És a parlamentnek nincs már elég ideje ahhoz, hogy a jövő évig megtegyen mindet. Éppen ezért sürgető kérdés az, hogy a bizottság mi hamarabb javaslatot tegyen. Mi azonnal hajlandóak vagyunk elkezdeni a munkát, amint megszületik a javaslat, és a jelenlegi mandátum bővítésén már dolgoztunk, de várjuk, mint említettem, továbbra is a bizottság javaslatát, hiszen jelenleg emiatt aggódunk a szűkös fennmaradó idő miatt is. Végül pedig Hoyer úrral még egyszer egyet szeretnék érteni, hogy a minimális kiegész, kiegész, kiigazítások a költségvetésben nagy hatással vannak, illetve meghatározzák a katalizátor hatást elérni célzott alapok munkáját. Nagyon fontos, hogy ne csökkentsük ezeket az alapokat, Tehát ha a fejezeteknél csökkentünk, akkor legyünk világosak abban, hogy ennek mi lesz majd a végső eredménye. Köszönöm. Monsieur Ferreira. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két gyors kérdést szeretnék feltenni. Beszéltünk a KKV-k hozzáféréséről, a KKV-k hitel hozzáféréséről. Úgy vélem, hogy ez az ágazat rendkívül fontos az Európai Unió számos országának számára, mind az elsődleges, mind pedig a másodlagos ágazatokban, mint amilyen a lakhatás, vagy pedig a szolgáltatási ágazat. Vannak olyan Vannak olyan szövetkezetek, amelyeknek nehézségeik vannak a hitelekhez való hozzáférésnél. Nagyon sok ellentmondásosság volt azokban a szabályokban, amelyek a szövetkezetek EBB-s hozzáférésére vonatkoztak, Emlékszem olyan lakatással foglalkozó szövetkezetekre, amelyek szerettek volna például városi rehabilitáció szintjén projektekkel pályázni, de nem fértek hozzá az EBB-s lehetőségekhez. Úgyhogy szeretném megkérdezni hogy a jövőben kívánják-e javítani a szövetkezetek hozzáférését az EBB-s finanszírozási lehetőségekhez és hitelekhez. Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem pedig a projektkötvényeket érinti, illetve a kísérleti fázist, ugye ez a kezdeményezés egyelőre kísérleti fázisban mozog. Szeretném megkérdezni, hogy milyen típusú projektek léteznek, ezekhez milyen összegek kapcsolódnak, és hogy mely országok vesznek részt ezekben a projektekben. Ezeket a kérdéseket szerettem volna föltenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát elnök úr láthatja, hogy az előadásához milyen sok kérdés csatlakozik, úgyhogy parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Voltak megjegyzések is, voltak kérdések is. Hát valószínűleg frusztráltan mennek majd haza a képviselők, azt hiszem, hogy egyszer nem lehet minden kérdésre válaszolni, méghozzá olyan részletességgel, ahogy azt önök elvárnák tőlem. Nagyon sok kérdés, és ez örömömre szolgál, nagyon konkrét kérdés volt, és összegekre, számadatokra kérdezett rá. Ezekre részben majd szóban, részben majd írásban fogok válaszolni, amilyen gyorsan csak lehetséges. De egyelőre most itt szeretném bemutatni az új képviselőnket, aki itt Brüsszelben dolgozik, Ben Knapperről van szó, itt ül mellettem, gondolom, hogy nagyon sokan ismerik őt mert holland európai ügyi miniszter volt, gondolom, hogy sokan önök között ismerik őt, és biztosítatom afelől önöket, hogy ő nagyon jól ismeri az európai ügyek működését, úgyhogy a brüsszeli irodánknál ő lesz majd az EBB képviselője, és biztos, hogy mindenkinek meg tud majd adni minden információt, amire csak szüksége van. Akkor nézzük a kérdéseket. Ferendes úr kérdése nagyon érdekes kérdés volt Tulajdonképpen nincsen szinkronizált MFF-kap megközelítésünk. Tehát következik az elkövetkezendő 7 éves finanszírozási periódus, és a bankunk statútuma három éves projektet ír elő, amelyet évente felülvizsgálunk. Tehát nincsen tökéletes párhuzamosság. De nem hinném, hogy ez probléma lenne, vagy hátrány lenne. Nézzük csak meg a gazdasági és pénzügyi válságot itt Európában. Hát én remélem, hogy ez azért nem fog még két évig tartani, és akkor ez tényleg azt jelenti, hogy a pénzügyi instrumentumokat finom hangolni kell, felül kell vizsgálni minden egyes évben. De általánosságban az egyértelmű, hogy az MFR és az MFF rendkívül fontos referencia pont mindannyiunk számára. Az EBB-nek megvan a normális bizniszmodellje, ezt mindenki ismeri, de ezen kívül még azt is tudni kell, hogy azért vagyunk ilyen jó piaci pozícióban, mert a hitelezéssel kapcsolatban nagyon komoly együttműködésben dolgozunk az Európai Bizottsággal, amely kiegészíti a munkánkat. És szeretnék még valamit elmondani, ami részben választad nagyon sok kérdésre, ez pedig a tanácsadói tevékenységünk. Amikor én 16 hónappal ezelőtt a bankhoz érkeztem, akkor teljesen lenyűgözött az, hogy milyen minőségi munkaerővel kell majd együtt dolgoznom. Nagyon komoly, tudományos tapasztalat gyűlt már össze ennél a banknál, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy tényleg tanácsadóként is részt vegyünk már a projektek kidolgozásában is, nem csak a végrehajtásában és itt több kolléga is felvetett ezzel kapcsolatban kérdéseket, hogy van -e elég projekt Európában. A mi bankunk megpróbál proaktívan fellépni, megpróbál együttműködni a tagállamokkal, a projektek promotoraival, mert különben a projektek negatívan végződhetnek, és természetesen vannak is rossz tapasztalataink. Hát legyünk őszinték, az imént beszéltek a regionális repterek kérdéséről, hát ez nem volt valami megnyerő példa. De a probléma szerintem itt nem a bankkal volt, mert a bank nagyon jól meg tudja védeni magát, hiszen mi mindig a legjobb eljárásokkal dolgozunk, tehát a best banking megvéd minket. Ami egy olyan PPP-t illet, ami mondjuk gazdasági szempontból nem teljesen egészséges, és ha kiderül, hogy, hogy nem reális vagy irreleváns ez a projekt, akkor ez a PPP tulajdonképpen oda vezet, hogy csak a közadóságok növekedni fognak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és nagyon trükkös dolog, Ezeket a kérdéseket mindig maximális banki figyelemmel és óvatossággal kell megközelíteni. Ami az új eszközök kifejlesztését illeti, mi úgy gondoljuk, hogy mindaz, ami létrejött az elmúlt években, az természetesen kapcsolódik a pénz, a pénzügyi kerethez, ezek mind nagyon hasznos eszközök voltak, a Jeremy, a Jessica, a kockázat megosztási instrumentum, ezek mind nagyon hasznos eszközöknek bizonyultak. Ezeket az eszközöket akár ki is lehetne terjeszteni a következő időszakra, mert ezek az EU-s alapok felvevő képességét jól javították, és ez fontos célkitűzés konkrét adatokat kérdezett Gerida asszony, hát ezekre majd később fogok visszatérni. Itt az új pénzügyi instrumentumokról van szó, és a teljes tőkeemelésről, ezekre majd írásban válaszolok. Aztán itt van a projektkötvény kezdeményezés. 230 millióval indultunk, és nagyon sokan nem voltak rettentően lelkesek ezzel az új eszközzel kapcsolatban de mi úgy gondoltuk, hogy ugye ez részben még a régi költségvetésből indult el, de mindenképpen az új költségvetés alatt kell ezt végrehajtani. Tehát mi megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan tudnak a tagállamok a legjobban hozzájárulni ehhez. Egyelőre nagyon furcsa helyzetben vagyunk, Ezt az új eszközt ugyanis sikeressé kell tennünk a piacon és nem elég az, hogy okosan és bölcsen gondolkodunk, hanem meg kell néznünk, hogy ezek a piacok hogyan fognak megélni majd a piacon. Természetesen megvan a bizottsági segítségnyújtás és az EBB segítségnyújtás, de ezeknek a projekteknek mégiscsak át kell menniük a piaci teszten. Különben ezek a projektek, amelyekhez nagyon magas ambíció szint csatlakozik, kudarcot vallanak, és akkor ez az egész kezdeményezés kudarcát jelenti végül is. Úgyhogy további kockázatokat most már nem lehet kapcsolni ehhez az első fázishoz. Igazából most csak néhány projektünk van, és ezek viszonylag biztonságosnak tekinthetőek. Tehát ez egy elég bölcs megközelítés. Aztán azt nem engedhetjük meg, hogy ezek mind mondjuk Belgiumban, Hollandiában és Németországban legyenek, szükségünk van déli országokra, keleti országokra is, hogy valóban tesztelni tudjuk ezt a projektet. De most jelenleg az a legfontosabb, hogy az első projektek sikeresek legyenek, és egyáltalán el tudják érni az utazósebességüket. Mint említettem, a bizottsággal nagyon szorosan együttműködünk ebben a tekintetben. Aztán Szlovéniával kapcsolatban is volt egy kérdés. Hát konkrét adatokat nem tudok most mondani Szlovénia kapcsán, Annyit tudok elmondani, hogy mindaz, amit Szlovéniában véghez vittünk, az megfelel annak, amiben a bizottsággal megegyeztünk, és azt hiszem, hogy ez meg kell, hogy feleljen a parlament elvárásainak is. Itt a Blanka és Kriskói erőművekről volt szó, 130 milliárd euró értékben, aztán 200 milliót a jelenlegi gázinfrastruktúra javítására szántunk, és voltak KKV-s tervek is infrastruktúra fejlesztés szintjén, illetve környezetvédelmi projektek és energia megtakarítási projektek. Ez az Ecofund Szlovénia közvetítésével történt hogyha szüksége van rá a tisztelt képviselőnek, akkor írásban pontosan el tudom küldeni a Szlovéniára vonatkozó adatokat. Aztán arra a kérdésre válaszolva, hogy van-e elég projektünk, erre igazából többen is rákérdezték, ez valóban nagyon fontos pont. Nem csak a volumen, volumen miatt, hanem azt is nézni kell, hogy ezek a projektek milyen minőségűek, és a projektek minősége meghatározza az EBB piacon betöltött szerepét is, most ez Mártin úr kérdése volt, a 3A az ugye nem elégséges, ez nem egy olyan dolog, ami majd mindentől megment minket. Ettől még fogad, vagy vizsgálnunk kell a kamatokat, az alacsony kamatokat, és véleményem szerint Európában két problémával kell szembenézni. Az egyik a piacok széttöredezettsége, ezt megfelelőképpen kell kezelnünk, és majd mindjárt erre kitérek részletesebben is. A másik pedig a fiatalok munkanélkülisége. Mindkettő nagyon komoly probléma, és ezt a banki tevékenység minden egyes aspektusából szorosan figyelnünk kell, és oda kell figyelnie majd a következő tanácsülésnek is. A nagy kérdés a következő. Ki mit csináljon? És Szuzász asszony megjegyzését ezzel kapcsolatban én nem osztom, de igazából az LKB-vel kapcsolatban nem is hiszem, hogy nekem kellene nyilatkoznom. Az LKB-nek megvannak a saját illetékességi körei, és most áttérnék más kérdésekre. Az EBB nem egy utolsó lehetőség, tehát nem egy vészhelyzeti megoldás, hanem egy normális finanszírozási megoldás. Nyilván az EBB-nek is megvannak a maga szerepkörei, az LKB-nek is megvannak a szerepkörei. Tehát itt van a parlament, a bizottság, a tanács, az LKB és az EBB, és hát mindenkinek a saját tevékenységét kell elvégeznie úgy, hogy közben a lehető legtöbb szinergiás lehetőséget is kihasználjuk. Aztán volt egy elég negatív megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy mennyi befektetést tudunk vonzani az európai infrastruktúra fejlesztésbe. Szerintem itt nem annyira sötét a kép, sőt az infrastruktúrális fejlesztés mindenképpen sikertörténetnek köszönhető. Nem csak az európai intézmények vannak ott a piacon, az ISM, az ISF is megjelenik finanszírozás szempontjából, és a tagállamok is ott vannak. Úgyhogy számomra ez tényleg meglepő, de nagyon jó hír, hogy ez még mindig így lehetséges. Az infrastruktúrában még mindig nagyon komoly problémák vannak, az innováció például elég nagy hiányosságokkal bír, aztán itt vannak a környezeti célkitűzések, az energiahatékonyság, és mindez csak úgy lehet elérni, hogy további beruházókat vonzunk, és ehhez új eszközök is kellenek. Na most a kérdés az, hogy a PDI elégséges-e ahhoz, hogy felkeltsük az érdeklődést arra, hogy többen is részt vegyenek ezekben a beruházásokban. Szerintem a válasz igen. Hogyha valaki egy nemzetközi konferenciára elmegy, mondjuk egy IMF konferenciára, akkor ugye ott vannak a befektetők, az ártatlan befektetők, akiknek semmi közük nincsen az Európai Unióhoz, és mégis nyitottak az ilyen jellegű beruházásokra. Tehát én úgy vélem, hogyha jól végezzük a munkánkat, akkor a potenciális beruházók számát és körét igenis tudjuk szélesíteni. Ez pedig mindenképpen pozitív eredmény. Ami a buborékokat illeti, természetesen ezeket maximálisan ki kell zárni, ez egyértelmű. A Duna stratégiáról röviden be tudok számolni. Hát nem mindig rendkívül bíztató, ami a Duna stratégiával kapcsolatban történik. Én sokszor több erőfeszítést várnék el a tagállamok részéről, az alelnök elkötelezettsége egyértelmű és erős, mi természetesen mögötte állunk. Láttunk számos példát az Adriai és a Mediterrán régiónál, aztán a Balti-tengeri együttműködésnél szintén nagyon jó tapasztalataink vannak, úgyhogy reméljük, hogy a Duna stratégia is ilyen pozitív irányba mozdul majd el, de hát ezen még nagyon sokat kell dolgoznunk méghozzá közösen. Martini úr eléggé egyértelműen elmondta, hogy milyen kockázatok vannak, hogy az egész nagy európai projektet kockáztatjuk, hogyha nem tudjuk kihasználni a lehetőségeket, és nem tudjuk azokat a vállalatokat megtalálni, amelyekben nagyon komoly piaci potenciál rejlik, méghozzá globális szinten. Olaszország egyébként nagyon jó példa, mert itt nagyon sok ilyen vállalkozás van, csak egyszerűen nem kapják meg a finanszírozási lehetőséget, hátrányos helyzetbe kerülnek. Mondjuk azért, mert a tiroli határ alatt vannak, délre vannak 5 kilométerrel, és nem északra vannak 5 kilométerrel, ez alapvetően megváltoztatja ezeknek a vállalkozásoknak az esélyeit. Neszki asszony kérdésére is szeretnék válaszolni. Ő arról beszélt, hogy az egyébájafikkel hogyan tudunk koordinálni. Ez is valóban nagyon fontos kérdés, hát mi nyilván megteszünk mindent tőlünk telhetőt, megpróbáljuk megtalálni azokat a régiókat, amelyekkel hatékonyan lehet együttműködni a világ minden táján. A normákról próbálunk egyeztetni, az eljárásokról egyeztetünk, a kölcsönösséget szeretnénk javítani, a technikai és pénzügyi ellenőrzéseket is vizsgáljuk más intézményeknél, hogy a saját ellenőrzéseinket hatékonyabbá tegyük, és hát azt is nézzük, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények közötti együttműködés mennyire bürokratizált, ezen is kellene javítani, de összességében szerintem jó úton haladunk. Kaffin úrnak nagyon szépen köszönöm a jó megjegyzéseit és a három ára vonatkozó megjegyzését. Természetesen ezt nem lehet fetisizálni, ez önmagában nem véd meg mindentől. Ez egy magas szintű elismertség a piacon, ezt jelenti a 3A-s besorolás. Hogyha ezt elveszítenénk, akkor drágábbak lennénk, és ezt nyilván éreznék pontosan azok az országok, amelyek a leginkább rászorulnak az EBV-s hitelekre, úgyhogy ezért kell nagyon odafigyelnünk a besorolásunkra. És a minősítő intézetekkel való tárgyalásokban ezt mindig egyértelművé is tesszük. Mert nagyon sok esetben ugye a vállalatok tulajdonosai, vagy a részvény tulajdonos vállalatok, cégek nem feltétlenül rendelkeznek háromás besorolással. És az elmúlt évben két tendenciára szeretném felhívni a figyelmet, az egyik az, hogy a tagállamok, a parlament és a bizottság egyértelmű elkötelezettséget tett a bank irányába, amikor a 10 milliárdos tőkeemelésről döntöttek a tagállamok válságos időszakban járunk, mindenhol megszorítások indultak el, 1,7 milliárd Olaszországban, ugyanennyi Franciaországban, de hát Németországot, az Egyesült Királyságot is említhetném, de ez a 10 milliárdos tőkeemelés, ez mindenképpen egy nagyon merész vállalkozás volt. Az egyik legfontosabb feladatunk a bank irányításában az, hogy meg tudjuk védeni magunkat a rossz projektekkel szemben, mert a rossz projektek támogatását aztán végképp nem engedhetjük meg magunknak. Az Európai Bizottsággal szigorúan együttműködünk az európai költségvetés témakörében, és azt hiszem, hogy az ebben rejlő potenciált még nem tudtuk maximálisan kihasználni. Dimension. The bank has not... A bank még nem fedezte fel magának a mezőgazdasági üzletágot. Nagyon érdekes alapok lehetnének a különböző együttműködésre adhatna okot a bizottság és az, a, a bank között. A szociális alap az egy dolog, akkor, amikor a mun- az ifjúsági munkanélküliség csük- csökkentéséhez való hozzájárulásról beszélünk, akkor a bizottság szociális dimenziós költségvetésére kell gondolni, oktatás és képzési dimenzióra is, ami megjelenik a költségvetésben. Rengeteg dolgunk van, még az Erasmus mindenkié, például ez az az irány, amiben gondolkodnunk kell a bankban dolgozók, vagy a bankot képviselők mindig megijednek, amikor ezt mondom, de mégis úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kell haladni. A költségvetési csökkentésekkel szemben a kompenzáció, na hát ez nem lehet. Ha megnézem, Cruz biztos asszony költségvetését például. Ezeket a költségvetéseket a bank nem kompenzálhatja. Alá mindent meg tudunk, megpróbálunk tenni, de ez óriási kihívás és remélem, hogy az EU költségvetés az önök kezében jó helyen van. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság látta a belső hitelezési mandátumot, és remélhetőleg, hogy ez majd megfelelő megoldásra tud vezetni. De vinni, mégis nagyon jó tudni, hogy más kérdésekhez hasonlóan itt is az Európai Parlament mindig a legjobb szövetségesünk. Erre szeretnék is támaszkodni. A Genossenschaften, mi az angol szóra, a szövetkezetek eh, kérdését illeti, nos, hát nagyon legyünk nyíltak, mert eh, az Európai Unióban a szövetkezetek elfogadottsága és eh, alkalmazása nagyon különböző és differenciált. A lakás kérdésben például már látom is, hogy felmerül sok tagállamban a probléma, <clears throat> távla, távlatokban legalábbis, még a legfejlettebbekben is adott esetben, ahol lakás probléma lesz majd a nem túl távoli jövőben, és a szövetkezetek kérdése újra feg, fog merülni, legalábbis koncepció szintjén foglalkozni kell ezzel a bankban. az eddig különböző és eddig még érintetlen EU alapoknak a a felhasználása is, a kiterjesztése is majd szóba kell, hogy kerüljön. Nagyon sok kérdés volt, amit feltettek, nem tudom, hogy legalább a legtöbbre sikerül-e válaszolni, ha nem, akkor írásban vagy más formában megteszem. Most ötödszörre járok itt, és megígérem, hogy nem ez az utolsó. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le président. Je crois que... Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez az eszmecsere nagyon fontos volt mindenki számára. Nagyon sokat tanulhattunk ebből a mai eszmecseréből. A globális költségvetési keretet tárgyaljuk, ezt is majd el kell fogadnunk, és nagyon fontos, hogy ismerjük az EBB lehetőségeit, és hát nyilván korlátait is. Köszönöm szépen a viszontlátásra! Mes chers collègues, alors nous reprenons notre, euh, notre ordre du jour. Ö, é... Folytassuk akkor a munkát a napirend szerint. Azt javasolnám, hogy folytassuk le az együttes vitát az 5, 6, 7, 8 és 9-es napirendi pontokról, tehát nem két együttes vita lesz, hanem egy nagy együttes vita. Miket is kell megvizsgálnunk? Több éves pénzügyi keret, költségmódosítási, költségvetés módosítási tervezet, illetve az MFF. Tehát kettes és hármas költségvetés módosítás és az MFF. Mielőtt megkezdenénk a vitát, egy tájékoztató jellegű megjegyzést szeretnék elmondani. A költségvetési trió csúcsára tegnap került sor a délutáni órákban. az Európai Bizottság elnökének azt javasoltuk, hogy a 324-es cikket vegye figyelembe az EUMS-ből, annak érdekében, hogy kikerüljünk abból a zsákutcából, amelybe a tanácssal együtt belesodródtunk, és hogy végre meg tudjuk kezdeni a tárgyalásokat a költségvetési keretről. Gondolom, hogy az alapproblémára mindenki emlékszik. A parlament megszavazta az állásfoglalását március 13-án, és ezek után ragaszkodtunk ahhoz, és még mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy a költségvetési keretről semmilyen megegyezés nem születhet meg addig, amíg nem oldottuk meg méghozzá kielégítő módon, vagyis a szerződésnek és a saját eljárási szabályzatunknak megfelelően a 2003-as kifizetésekkel kapcsolatos problémákat. Tehát amíg ezt nem oldottuk meg, addig a 2014-2020-as időszakra vonatkozó vitákat nem tudjuk megkezdeni. Tehát először is a mostani sürgősségi 2013-as problémákat kell megoldani, és meg kell felelnünk a három intézmény kötelezettségvállalásának méghozzá a kettes nyilatkozat tekintetében, amit a 2013-as költségvetéshez csatoltak. Tehát ez a második számú nyilatkozat, ez a kettes számú költségvetés módosítási tervezethez csatlakozik. Így néz ki tehát az eljárás. A tanács nagyon komoly engedményt tett és azt javasolta, hogy nyissuk meg méghozzá azonnal a vitát, a jövő heti ECOFIN-tól kezdve már, egy 7 milliárd 300 milliós euró merült fel, mint összeg a 11 milliárdhoz képest, ami a bizottság eredeti javaslata volt. Ez a kettes költségvetés módosítás tervezet. Ugyanak a tanács azt javasolta, hogy egy második elkötelezettség is szülessen meg. Tehát a tanács véleménye tulajdonképpen az, hogy hát nekünk, mint írelnökségnek nincsen mandátumunk, nincsen mandátumunk arra, hogy a 11 milliárdra azonnali elkötelezettséget vállaljunk. De megvan bennünk a szándék arra, hogy ezeket a tárgyalásokat a kifizetések tekintetében megfelelőképpen lefolytassuk, és hogy megmutassuk, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy minél gyorsan a lehető legmesszebbre eljussunk. Nyitottak vagyunk arra, hogy a 7,3 milliárdos első lépésről megegyezzünk. Tehát a 11,2 milliárdot kér a bizottság, ezzel kapcsolatban még nem lehet megegyezni, de 7,3-ra már hajlandó az írelnökség, és utána majd a második fennmaradó összegről később fogunk megegyezni. Hát számunkra itt a parlament szempontjából akkor most az a kérdés, hogy ez a második összeg, ez majd mennyi lesz, és erről majd mikor lehet már megegyezni. Na most akkor ezen az alapon tudunk elindulni, és így kell kialakítanunk a menetrendünket. Hát egy kicsit pingpongozás fog most itt elindulni. A tegnapi megállapodás értelmében a mai napon, ugye itt vagyunk a Költségvetési Szakbizottságban, és ez a téma a napi rendünkön szerepel. Úgy döntöttünk, hogy akkor ma délelőtt megvitatjuk ezt a kérdést, és hogy mind a három költségvetés módosítás tervezetet párhuzamosan meg fogjuk vitatni. Ezek közül is a legfontosabb a kettes. A hármas mondjuk megkönnyíti a kettes megtárgyalását, az egyes pedig egy olyan összeg, ami csak 600 millió, tehát nem túl nagy, de szimbolikus jelentőségű, mert Horvátország Európai Uniós csatlakozásáról szól, és a jelenlegi intézményközi megállapodás szempontjából fontos. A jelentéstevőnk elkészítette a jelentéstervezeteket, amiket most meg fogunk vizsgálni és vitatni, és utána pedig majd szavazni is kell. Ez a szavazás indikatív jellegű politikai szavazás lesz, de egyelőre jogi erővel nem bír. Ugyanis a költségvetési eljárás értelmében a parlament jogi érvényel bíró szavazásai először is a mi szavazásunk, és utána a plenáris, csak akkor történhet meg, hogyha az előzetes szavazás a tanácsban már megtörtént. Tehát itt a mi szintünkön a koreperes szavazásról beszélek, illetve az ECOFIN tanácsról, tehát mi csak ez után szavazhatunk erről hivatalosan. De egy tájékoztató jellegű politikai szavazást azért lehet tartani ezelőtt is. Ennek a szavazásnak az lenne a lényege, hogy ezt a három költségvetés módosítási tervezetet mi támogatjuk, valamint a parlament nyilatkozik arról, hogy ezt azonnal el is tudja fogadni és a parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy minél gyorsabban el lehessen ezeket fogadni, amikor a tanács részéről meg lesz majd a hivatalos állásfoglalás, de természetesen meg kell majd vizsgálnunk a módosításokat, amennyiben lesznek ezek, vagy lesznek ilyenek. A kettes számú költségvetés módosítási tervezetnek az a lényege, hogy a legfontosabb garanciákat tudjuk biztosítani az év végéig, tehát hogy elérjük a 11,2 milliárdot, még akkor is, hogyha most csak 7,3-ról tudunk megállapodni. Most az, hogy a 11,2 milliárdot egyben tárgyaljuk meg, vagy két részben, ez igazából a programok, illetve a hitelek kezelésére vonatkozó kérdés, vagyis a kezelési szervekre vonatkozik, a tagállamokra és a bizottságra. Nekünk csak azt kell garantálni, hogy egy teljes összeg rendelkezésre álljon, hogy most ezt egyben szavazzuk meg, vagy két részben. A számunkra nem olyan nagy probléma. Természetesen itt többségi támogatottságot kell elérnünk, és akkor holnap tól a koreperhez eljuthat ez a szöveg. és a tanácsnál is tovább őrölnek a malmok. Először is erről a 7,3 milliárdról, és aztán van egy nyilatkozat javaslat egy esetleges második részről. hogyha a mai napon itt a pingpong meccs azon részében, amikor nálunk van a labda, nekünk ki kell nyilatkoztatnunk azt, hogy támogatjuk a tanácsot, és amennyiben a tanács ezt két részletben szeretné megszavazni ezt az összeget, akkor tegyük meg ezt két részben. Ezzel is mutatjuk, hogy mi nyitottak vagyunk a tanács aggájainak irányába, de akkor azt várjuk, hogy holnap a koreper is valami nyitottságot mutasson, és a Koreper azonnal mondja meg, hogy a második összeg, a második részlet az mennyi lesz. Tegnap a tanács költségvetési munkacsoportja is erről a kérdésről tárgyalt. Ezek után megkezdődhetnek majd a többéves pénzügyi keretről szóló trialógus tárgyalások, meg lesz ennek a megfelelő menetrendje, ebben szerepelnek majd azok a pontok, amelyeket a parlament is megjelentetett a március 13-ai állásfoglalásában, amely a február 8-i tanácsülést tükrözi. Aztán május 14-én ECOFIN lesz. ECOFIN, és lesz egy költségvetési ECOFIN. Ez kulcsfontosságú momentum. Ezt természetesen mondom itt minden szakbizottsági tagnak, mondom ezt az Európai Tanács képviselőinek és az Európai Bizottság képviselőinek is itt a teremben. Úgyhogy még egyszer mondom, kulcsfontosságú momentum lesz ez. Ugyanis ez az ECOFIN számára lehetőséget nyújt arra, hogy a koreperből kijövő számadatokat megerősítsék. Tehát, hogy az első részlet 7,3 milliárd lesz-e. Aztán az ECOFIN számára meg kell majd nézni azt, hogy a 7,3 hogyan áll össze, és hogy a 7,3 milliárdban benne lesznek-e a parlament prioritásai. Nyilván ehhez Giovanni ragaszkodni fog, mert nem csak az összeg a fontos, hanem hogy ebbe a csökkentett összegbe milyen prioritások tartoznak ugyanis tegnap a költségvetési munkacsoport a tanácsban egyáltalán nem vette figyelembe a parlament prioritásait. Hát itt nagyon alacsony szinten jelentek csak meg a parlament prioritásai, úgyhogy politikai szintre kell visszahelyezni a vitát, és a parlament prioritásait igenis figyelembe kell vetetni. Mint ahogy ez az elmúlt évben is történt, a 2012-es költségvetés módosításban, itt a plusz 6 milliárdról beszélek, és a parlament agályainak összessége belekerült ebbe a szövegbe. Most a 7,3 milliárdnál szintén fontos, hogy a parlament prioritásai maximálisan bekerüljenek a szövegbe. És ez az ECOFIN az írelnökség számára is nagyon fontos, abból a szempontból, hogy ellenőrizni tudják, hogy a miniszterek között megvan-e a megfelelő többség, konkrétan minősített többség, ahhoz, hogy a második részletet, a második pénzösszeget is meg lehessen tárgyalni. Nem muszáj a dátumot rögtön holnap meghatározni, de a dátumot igen. Az írelnökség tegnap este azt mondta, hogy nincsen mandátuma arra, hogy a 11,2 milliárd egészére elkötelezze magát. Jó, tudomásul vettük. De hát jövő héten ECOFIN van. És az ECOFIN a megfelelő fórum arra, hogy figyelembe véve az MFF-es tárgyalásokat, kiderüljön, hogy megvan-e a minősített többség ahhoz, hogy eljussunk a 11,2 milliárdig. És akkor most elmondom, és hivatalosan is elmondom, és nyilvánosan is elmondom, és remélem, hogy mindenki figyel, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy mindazt, amit ma elmondunk, holnap a Koreper semmibe vegye, és jövő héten meg az ECOFIN a szőnyeg alá söpörje. Úgyhogy ami az ECOFIN-ből kijön, mint eredmény, az nem lehet homályos a második részlettel kapcsolatban. Az MFF-es trialógusok hétfőn kezdődnek, úgyhogy azokat azonnal fel fogjuk függeszteni, hogyha nem kapunk egyértelmű jelzést. Úgyhogy ez, ez itt a pingpong meccs. Úgyhogy ma mi átdobjuk a labdát a korepernek, holnap a koreper válaszol, utána jövő hétfő lesz az első MFF-es találkozó, aztán kedden várjuk majd a nagyon fontos politikai jellegű választ az ECOFIN miniszterektől. Hogyha megfelelő nyitottságot tapasztalunk, remek, akkor pingpongozunk tovább de ne feledjük el, hogy ez a pingpong mérkőzés, ez csak akkor érhet véget, hogyha mind a két kérdésben megegyezünk, az MFF az első, illetve a kifizetések a második kérdés. Úgyhogy amíg nincsen meg az abszolút garancia arra, hogy a 11,2 milliárdos plusz kifizetés megvan 2013-ra, addig nem bolintunk rá az MFF-re, és kész. Csak hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy hogyan is fogunk eljárni. Úgyhogy ez lesz az eljárás, és már a mai naptól kezdve kezdjük a tárgyalásokat. Mind a két úton el kell indulnunk. Az egyik a kifizetés, és a kifizetésen belül is két etap van. Az első a 7,3 milliárd, most rögtön azonnal, és a második részletről a későbbiek folyamán is meg lehet majd egyezni. Egy második költségvetés módosítás tervezetben, amit mondjuk akár ősszel is el lehet fogadni, de alapelvként megegyezést követelünk az összeggel és a dátummal kapcsolatban még az ír elnökség vége előtt és nyilván az elnökségnek is érdeke, hogy maximálisan nyomást gyakoroljon az ECOFIN miniszterekre, hogy meglegyen a minősített többség, aminek köszönhetően az elnökség megtehesse azokat az ígéreteket, amelyekre nekünk szükségünk van. Tehát Giovanni ugye az előadónk, Giovanni ismeri a részleteket azzal kapcsolatban, hogy ma délelőtt mit kell még megvitatnunk, úgyhogy először Giovanninak adom meg a szót. Grazie, <clears throat> president. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt az átfogó összefoglalót, és azt, hogy ilyen részletesen bemutattad, hogy milyen fel, tételezések vannak a további eljárásokról, a magas szintű csoport következő lépéseiről. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lépés volt ez a költségvetési probléma megoldása felé. Két területre szeretnék elindulni. Az egyes költségvetés módosítási tervezet másként áll össze, mint a második, és ezt éppen ezért alaposan meg kell vizsgálnunk. Nézzük tehát az első módosítást, a költségvetés módosítási tervezetet. Abból a hozzáállásból szeretnék kiindulni, vagy felfogásból, amit eddig mi képviseltünk, és továbbra is képviselni akarunk. A költségvetés módosítási tervezetnek egyértelműen politikai uh, helyi értéke van, és a bővítéssel van összefüggésben, hogy 28 tagállammá legyen az EU-nak. A bizottság javaslata ezzel a költségvetés módosítási tervezettel elsősorban arra irányul, hogy 2013 második fele le, felében lehetőség nyíljon a 51 millióval megemelni a költségvetési tervezeteket, illetve a kötelezettségvállalási előirányzatokat. Ennek megfelelően azonban a több éves pénzügyi keretet is át kell alakítani. Ez az egyik dolog tehát a költségvetés módosítási tervezet mértékének a változása nem olyan lényeges, de tudjuk mégis, hogy a tanács költségvetési bizottsága eddig ezt hogyan kezelte. A tanács Költségvetési, költségvetési bizottsága nem akarta a bizottság átdolgozott javaslatát átvenni, és a több éves pénzügyi keretben különböző szinteket akart beállítani. A kötelezettségvállalási előirányzatok maximális határát szeretné megtartani, és a különböző fejezeteket akarja másként megtölteni, különösen az ötös fejezetet a meglévő szintek megtartását jelezte ennél előre. A parlament úgy gondolom, nem kell, hogy indikatív szavazást tartson, úgy gondolom egyrészt politikai másrészt technikai kérdésekről van ennél szó. Mutatja egyben az államköltségvetési, bocsánat, a Tanács Bizottságának álláspontját is. A bővítés politikailag igen érzékeny kérdés, még akkor is, hogyha csak csekély összegek módosításáról van szó, különösen a kötelezettség, illetve a kifizetési előirányzatoknál mégiscsak meg kell erősíteni újra a javaslatot. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a kollégák is lássák, hogy a 374 millió plusz kifizetési előirányzat adott esetben a horvát befizetésekből is fedezhető, tehát igazából csak egy 100 millió eurós plusz forrásra van szükség, és hát ez tényleg csekély mértékű összeg. 2013-ban igen, nagy igény volt a, kölcs- a kifizetési előirányzatokra, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy pont ez a költségvetés módosítási tervezet vegye figyelembe a bővítést. akik azt mondják, hogy a most benyújtott tervezetet el kellene fogadni, nos, azoknak még egyszer aláhúzom a politikai akaratot, hogy mi a bizottság kezdeményezését támogatni akarjuk. A kettes és hármas költségvetés módosítási tervezetnél pedig más dologról van szó. A hármas például a kettes módosítás tervezettel van kapcsolatban, ebből a szempontból tulajdonképpen a múlt költség, az elmúlt évi költségvetésből való felesleget, töbletet kívánja áthozni. A 2013-as költségvetés elfogadásánál Tehát úgy kell eljárjunk, ahogy a plenárison a nyilatkozatban azt meghatároztuk. A magyarázatoknál ezt elmondtuk részletesen, a parlament erről már szavazott. Tehát a költségvetés módosítási tervezet az a következő évre vonatkozik. Ennek a módosítási javaslata van a kettes tervezetben. A bizottság tartotta magát a kötelezettségéhez, és a tanács javaslatához. A 7,3 milliárdos plusz forrás egy első lépés a helyes irányba. Ezzel tulajdonképpen megerősítjük azt, hogy a három intézmény továbbra is kölcsönös bizalommal van egymás iránt. Reméljük azt, hogy ilyen eljárás azt teszi majd lehetővé, hogy több szakasz lesz, az első szakaszban közvetlen kifizetés, a másodikban a későbbi. Tehát, hogy ez lehetőség szerint a három intézmény magas szintű nyilatkozata kell, hogy biztosítsa, hogy a tanács is kötelezettséget vállal arra, hogy az év végén egy további költségvetés módosítási tervezetet fogad elő annak érdekében, hogy a további kifizetési előirányzatoknak is legyen fedezete. Éppen ezért a nyilatkozatban ezt az összigényt is el kell ismerni, nehogy még egyszer bárki megkérdőjelezhesse. A bizottság számait nem szabad még egyszer megvizsgálni hiszen ezek azok az összegek, amelyek a 2013-as folyó költségvetés lezárását biztosítják. A kettes és hármas költségvetés módosítási tervezetről tehát elmondható, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a, hogy Lamazure elnök által vázolt terv ennek megfelelően a következő napokban különböző döntések fognak különböző szinten születni. Egyrészt a Koreper, az ECOFIN tanács, és hogyha a következő két-három hétben aztán egy végleges döntés születne a csomagról, akkor mi már ma a kettes és hármas költségvetés módosítási tervezetről már egy indikatív szavazást tarthatnánk, a, úgy, ahogy ezt a bizottság javasolta. És ezzel a tanácsnak lehetőséget adnánk arra, hogy a kettes költségvetés módosítási tervezetet két szakaszban valósítsa meg, akkor, hogyha ígéretet tesz arra, hogy a a második szakaszban is a kifizetési előirányzatot figyelembe veszi, és év végéig ennek megfelelő kifizetési előirányzatokat tesz lehetővé. E, amit Lamazur elnök még mondott, a kettes költségvetési módosítási tervezetről nagyon fontos valóban a szavazásnál is. A tanács költségvetési, szag, költségvetési bizottsága 3 milliárdot irányzott elő az 1B fejezethez. A tanácsot, tehát, tanács tehát így kezet nyújtana erre, bocsánat, az egyik kezével adna valamit, a másikkal pedig igazából visszavenni azt. Azt kell garantálnunk, hogy az 1A és 4-es fejezetre egyaránt vonatkozik a tanács kötelezettségvállalása, tehát a 7,3 milliárd az első szakaszból ezt biztosítsa. Valóban arra van szükség, hogy a tanácsal a tárgyalások szakszerűen és érdemileg a költségvetés módosítási tervezetekről szóljanak, de figyelembe vegyék ezen tervezetek kihatásait a következő több éves pénzügyi keret tárgyalásaira is. Az, az a véleményem, hogy az elnök úr, Lamazur úr által vázolt menet egyértelmű, és valóban egyfajta pingpong. Nagyon jó volt a metafora, de ebben a pingpongban mindkét játékosnak játszania kell, hiszen a háló két, két ember között van, és el kellene kerüljük azt, hogy most laposan játszunk, és akkor hálót érjen a labda, illetve fennakadjon. Nem szabad túl kockázatosan sem járni, játszani, hiszen a megegyezés csak akkor születhet meg, ha a labda ide-oda tud pattogni. Ivailo Kelfin. Köszönöm a jelentéstevő felszólalását, Ivailo Kelfin. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a tegnapi megállapodás az intézmény elnökeinek részéről, amit ön bemutatott nekünk, lehetőséget biztosít arra, hogy kicsit optimistábbak legyünk, mint még a tárgyalások elején. Ön is említette, hogy számos fontos tanácsi ülése kerül sor az elkövetkezendő hetekben, Természetesen nem kételkedem az írelnökség eh, képességeiben, de tudom, hogy mik a pénzügyminiszterek lehetőségei, tehát érdekel az, hogy a tanács eh, hogyan fog reagálni erre. 14-én lesz az ECOFIN ülése, és azt gondolom, hogy az ecofin két dolgot kell megoldania. Egyrészt a 7,3 milliárdot tovább kell vinnie, illetve El kell ismernie annak a szükségességét, hogy a 11,2 milliárdra van szükség. Van-e mögött eh, érvelés vajon? Vannak olyan tagországok, akik azt szerették volna, hogy a bizottság tekintse át a 11,2 milliárdot, ez az áttekintés eredménye, vagy pedig a bizottság ragaszkodik-e továbbra is ehhez a 11,2 milliárdhoz. Tehát ezt nagyon fontos lenne megtudnunk. Az ECOFIN-nak egy nagyon fontos jelzést kell küldenie. A második megjegyzés 21-én az általános ügyek tanácsa találkozik, és elképzelhető, hogy a tárgyalásokat úgy kell elindítani, hogy hiszünk abban, hogy majd pozitív végeredménye zárul az ülés, viszont jelenleg a tanácsnak nincsen formális mandátum az MFF tárgyalásokhoz és nem tudom, hogy ezt a mandátumot a koraperülésén kell -e majd elfogadni, vagy pedig az általános ügyek tanácsának kell -e ezt elfogadnia. A jövő hét elején azt tudjuk tenni, hogy megnyitjuk a tárgyalásokat, megállapodunk a menetrendben, a munkamódszerben, és utána megvárjuk a tanács reagálását. A parlament álláspontja az MFF kapcsán szinte végleges, tehát ezt a tanács felé kommunikálni lehet, egészen addig is, amíg ők döntenek a mandátumról. Én azonban óvatos volnék, és megvárnám azt, hogy a három elnök megállapodására, amely tegnap született, mit reagál a tanács. A második a módosított költségvetés, egyetértek Giovannival abban, amit javasolt, az egyes pótköltségvetésben egyértelmű a pozíciónk, lehet, hogy most egy jelzésértékű szavazásra sort keríthetünk, viszont a tanácsnak teljes mértékben biztosnak kell lennie abban, hogy a parlament tartja magát az intézményközi megállapodáshoz. Éppen ezért eh, a plafont a bővítéseknél át kell tekinteni. Tehát ez nagyon világos. Ami a módosított költségvetést illeti, a harmadik módosított költségvetést, ez a többlettel foglalkozik. Azt gondolom, hogy ezt már akkor kell tovább vigyük, hogyha a kettes módosított költségvetés világosabbá válik, csak akkor fogjuk ezt majd szavazásra tudni bocsátani a szakbizottságban. Tehát, nem a jövő hét elején 14-én meg kell várjuk a tanácsnak a végkövetkeztetéseit a módosított költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Iványó. Két megjegyzésem van azért, hogy um, reagálhassanak majd a képviselők is, illetve a jelentéstevő is. Amit Évvájra mondott, az írelnökségnek nincsen még megfelelő mandátum az MFF-fel kapcsolatban, illetve az általános végtelenság, viszont úgy érzik, mintha volna ilyen mandátumok. Lehet mondani azt, hogy hát nem volt általános vita az általános tanácsában, ők úgy kezelik az ügyet, mintha lenne mandátumuk. Egy szóbeli eszme cserére került sor az előző általános tanákülése előtt, viszont mi nem szeretnénk arra kényszeríteni őket, hogy legyen írásbeli mandátum. Hiszen ez kikerülhetetlen módon nagyon restriktív lehetne, tehát egyelőre így van manőverezési lehetőségünk, ha ez pedig nem így lenne, akkor nehéz a megállapodás is. Ami az MFF-et illeti, Gilmore miniszter úr, aki felelős a témáért, úgy értékel, hogy neki mandátuma van kategóriós módon jelentette ezt ki a miniszterelnök jelentés jelenlétében, és ezt meg is erősítette. Ami a kifizetéseket illeti, tény az, hogy nincsen jelenleg mandátumok, éppen ezért különösen fontos jövő héten majd az ECOFIN ülése. Ami a kettes módosított költségvetést illeti, mindennek szellemében, amit korábban elmondtam, illetve ami a tegnap esti trió vitáját is meghatározta. A nyolcas bekezdést, az utolsó bekezdést módosítani kell. A Giovanni által javasolt állásfoglalásnak a nyolcadik bekezdéséről van szó. Giovanni ezt már jelezte a tegnapi ülés előtt is, és tervezte, illetve a koordinátorok utóbbi ülésén, that is ready to confirm the Council's position, akkor, hogyha a tanács a bizottsági javaslatot módosítások nélkül fogadja el. Én egy kicsit más típusú megfogalmazást javaslok. Franciául fogom ezt mondani. Az Európai Parlament hajlandó arra, hogy határidőn belül megvizsgálja a tanács álláspontját, a kettes módosított költségvetésről, akkor, hogyha a tanács hajlandó a bizottság javaslatait e, egy vagy két pontban elfogadni. Tehát ezzel mutatjuk azt, hogy e, hajlandóak vagyunk ezt a részenkénti elfogadást elfogadni. Onnét kezdve, ha a tanács egyet tud érteni a tartalommal, tehát a bizottság által feltüntetett összegekkel. Én ezt azért mondtam el, hogy mindenki tudjon reagálni. Gárdia Szabal képviselő kap most szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiegészítésként mindahhoz, amit Kálfin kolléga mondott. Egyrészt, ami az egyes költségvetés módosítás tervezetet illeti, itt tartanunk kell a korábbi álláspontot a keret módosításához, amit Lavia úr mondott, technikai szempontból én ezt lehetőnek tartom, viszont mindez nem változtat a lényegen. Ha nem kerül túl sokba mindennek megváltoztatása, és hogyha ilyen kicsi ez a költségvetés módosítási tervezet, akkor nem teremthetünk precedens további bővítések kapcsán, hiszen ez politikai hiba volna, ami a kettes költségvetés módosítás tervezetet illeti, mindez elfogadható, a javaslatot még megvizsgálhatnánk a két trans kapcsán. Szóval a további anyagok, a további megállapodások, a tanács további írományai aggájjal tölt el, hiszen két éve fáradozunk a megállapodáson, mindig újabb és újabb megállapodások látnak napvilágot, tehát hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a végén majd ez tényleg így lesz? Hogyha kifizetésekhez két szakaszt határozunk meg, akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a 11,2 milliárdot sikerül még ebben az évben elfogadni? Mert korábban is láttuk azt, hogy ez nem lesz elég azért, hogy a 2012-es évet ki tudjuk fizetni, illetve a 2013-ban felmerülő új eseményeket. Függetlenül attól, hogy hogyan állapodunk meg, állapodunk meg hogyha két transzot alakítunk ki, akkor prioritást az első kell, hogy élvezzen. Hiszen ez a költségvetés módosítás tervezet legfőbb része, és itt a 2012-es évről van szó. Hogyha még emlékeznek arra, hogy annak idején hogyan nézett ki ez a módosítás, akkor először a 2012-es kifizetéseket kellett megoldani, és megnézni azt, hogy a 2013-as évre nézve milyen hiány származik ebből. Tehát az első részből azt kell kifizetni, ami még nem került kifizetésre. Utána pedig meg kell várni azt, hogy majd hogy alakul a második rész a 2013-as évre nézve. És ebben az első részben a prioritásokat is rögzíteni kell. A tagországok a kohéziós alapokat szeretnék kifizetni, a több ezt már elmondta, hogy ide-oda tologatják ezt a pontot, viszont nekünk el kell tudnunk mondanunk azt, hogy az egyes fejezet, például az egyetemek, stb. ezeket ki kell fizetni, hiszen ők végső kedvezményezetjei ennek. Köszönöm szépen! Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is örülök annak, hogy ilyen vitára sor került. Úgy tűnik, hogy most ezzel a legfontosabb politikai szempontokat sikerül biztosítanunk a több éves pénzügyi keretre vonatkozó megállapodást. Az egyes verzióval kapcsolatban, módosítóval kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tartsuk magunkat a megállapodáshoz, ne távolodjunk ettől el. A második, a kettes módosítónál mm, honnan jön ez a három milliárd? Meg kellene nézni, hogy az ECOFIN mandátuma kiterjedt erre a számra, mert ez is megint csak egy újabb politikai szám, és mi a magyarázata, honnan jön? Ugye legyen világos, hogy az első módosító az a 3 milliárd lenne, és aztán további köl- módosító költségvetése kerülne sor az év második felében? Ez a javaslat? Ez azt jelenti -e, hogy a tanács elfogadja ezt a számot, és mit szó, mi lesz aztán a második szakaszban. Szeretném, hogyha az erre vonatkozó tárgyalásokat, vitát is elmondaná. Világos, hogy az 1A és 3-as az a fejezet az, ahol véleményünk szerint a, az összeg első részét prioritásként le kellene fedni. Ha jól értem a bizottságot, akkor azt mondta, hogy a 2012-es számlákat május végéig kifizetik a költségvetési többleteket az első négy hónapra felhasználnák. Tulajdonképpen a 2012-es számlák már ki vannak fizetve, ezért a 13 es év a fontos. A 11,2 11 hát elvileg 2013-ra elég, bár ebből 2014-re 4 milliárdot át kell görgetni de ennek is így örülünk, hogy legalább megvan. Oui, merci George. Uh... Köszönöm, George. Ami a 7,3 milliárdot illeti, a, a gép technikai magyarázatot adott, hát igazából um, ez nem ér semmit, hiszen politikai számadatok ezek. Az első konkrétum, amit figyelembe kell venni, és ez egy olyan tény, aki, amit senki nem vonhat kétségbe, tehát a pénzügyminiszterek amúgy alapvetően úgymond rossz indulatúak, de senki nem tudja kétségbe vonni azt, hogy a 2013-as kifizetések meghaladják a 11 milliárd eurót, tehát semmilyen esetben ez nem lépheti túl a 11 milliárd Hogyha 11,2 milliárdot sikerülne kialkodni, mondjuk csodafolytán, eh, költségvetési csodafolytán, ami katasztrofális lehetne, akkor 10 milliárdra lenne szükség. Tehát ezt eh, a pénzügyminisztereknek kéne visszafizetniük, tehát ez szó szerint eh, elképesztő. Tehát a 7,3 milliárdnak van előnye. Hogyha az első eh, rész mondjuk csak 3 milliárd lenne, akkor ez eh, sértő lenne, ha mondjuk 9,5 milliárd, akkor mondhatjuk azt, hogy hát ez az első rész és az utolsó. Jó, ez közel van a 11 milliárdhoz, tehát el lehetne fogadni. a 7,3 milliárd, ez több mint a fele, viszont a, lehet a, rámondani, hogy ez csak egy első rész. Hát több mint 11 milliárdra van szükség, de hát ettől a ponttól kezdve politizálunk, úgymond, legalábbis én így értelmezem a helyzetet. Szidónia. E, kilka uwag. Chciałabym przede wszystkim wyrazić... Nos, e, néhány megjegyzésem lenne, de hadd kezdjem azzal, hogy elégedett vagyok az eddigi tárgyalási eredményekkel, legalábbis a tegnapi meg a mai vitából, amit leszűrök, az alapján ezt mondhatom meg kell nézzük, hogy melyek azok a kérdések, ahol most nem volt még párbeszéd. Az eddigieknek örülök, hiszen jelentős volt az előrelépés, de a közös feladat a tanácsal és a bizottsággal most az, hogy tovább is együttműködjünk, és annak megfelelően a, és járjunk el, ami a szerződésben is van. Csak így tudunk megállapodni majd, és ez a cél, ami az Európai Unió több éves pénzügyi kerete lesz. Ez a célja szerintem az együttműködésnek, legalábbis a tegnapi napot én így értelmeztem. Nézzük akkor a hármas költségvetés módosítási tervezetet, illetve a hármat. Ez is tetszik, és csatlakoznék ahhoz, amit az előadó mondott, amit Giovanni Lavia mondott. Az első tervezetnél valóban nagyon politikai tartalom, egyértelmű jelzés Kroácia számára, hogy üdvözöljük a csatlakozását. A politikai döntés itt a költségvetési döntéssel kell, hogy összefüggjön, ez nagyon fontos. A második és harmadik költségvetésmódosítási tervezet tulajdonképpen számomra még ezekkel kapcsolatban az egész nem szól másról, az az érzésem, mint a kifizetési előirányzat menetrendje, a egyfajta tempó meghatározás, és nagyon örülök ennek, hiszen itt már kötele, konkrét költségvetési kötelezettségvállalásokról és konkrét összegekről van szó. És bízom természetesen a előadónkban biztos vagyok abban, hogy nagyon jó felosztást fog tudni kitárgyalni a különböző tagállamok szempontjából. Most van ez a 7,3-as milliárd, nem tudom, hogy ez a legjobb összege, de Lamaz úr kollega már meggyőzött engem, legyen ez az összeg elég magas, arra, hogy legalább a kötelezettségvállalások egy részét lefedje. Ugyanakkor nyilvánvalóan korlátozások vannak a tagállamok oldalán. Majd meglátjuk, hogy a tárgyalások hogyan folytatódnak, de talán nem érdemes már most ma a teljes összeget az asztalra tenni. A 7,3 milliárd jó, hát ha ennél maradunk, akkor az is jó, de tervezzük egyben azt is, hogy majd mi lesz a, kö, a későbbi kifizetésekkel. Konkrétan, konkrétan kell megtervezni. És adott esetben meghatározhatnánk azt is, hogy a következő számlák milyenek legyenek. És talán a több éves pénzügyi keret, 2007-13-as pénzügyi keret plafonjain is túlmehetnek. Ezt majd meg kell még látni. Hadd foglaljam össze. Ami eddig történt szerintem a tárgyalások terén előrelépés, bizalmat látunk, ezt határozottan aláhúzom, és készek vagyunk arról mi természetesen, hogy a tárgyalások során minden problémáról beszéljünk. Remélem azt, hogy úgy tudunk előrelépni, hogy majd a júliusi plenárison már szavazhatunk erről. Végül pedig Hadd mondjam el, amit az elején, még egyszer. Indikatív szavazásról van szó Horvátország esetében, hiszen ez egy nagyon fontos politikai jelzés. A politikai egyetértésünk, és azt mutatjuk, hogy pénz is van mögötte. Köszönöm szépen, Szidónia. Anni Jensen. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a magyarázatokat. Mulder úr nincs itt, Vilniusban van ma, úgyhogy a frakció nevében mondom, természetesen támogatjuk az előadó véleményét, mindazt, amit elmondott. George Lyons említette a 7,3 milliárd eurót, hogy ezt, meg azt, hogy honnan van, jön ez az összeg, tulajdonképpen én is szeretném hallani a bizottság véleményét erről. A bizottság ugyanis a 11,2 milliárdos költségvetés módosítási tervezetet javasolt. Hogyan fogadták ezt a 7,3-at és a késleltetést? A második dolog, a, egy munka dokumentum van most előttünk. Mulder úr dokumentuma, amelyben a veszelek gondolatokról is beszél, a 11,3 milliárd szükségleteiből int ki, illetve olyan szükségletekből, ami 11,3-ra voltak mérve. Bizottság véleményét szeretném mondani, hiszen itt, itt tulajdonképpen a tanács hitelessége forog most kockán. Én támogatom azt, hogy a több éves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások folytatódjanak, de természetesen ezeket a tárgyalásokat nem fogjuk elfogadni akármilyen eredménnyel. Ha nem kapjuk meg a tanács egyetértését, akkor egyszerűen nem, lehet kifi- nem fogják kifizetni a számlákat, úgyhogy ez lehetetlen helyzet lenne, rendezni kell ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy a parlament azzal, hogy a vázos stratégiát követi, azzal a jó akaratát, jó szándékát mutatja. Köszönöm szépen, Anna. elnézést kell kérnem az EPP igen erős koordinátorától, mert nem jegyeztem fel, hogy ő is szót kér. Elnézést kérek, én vagyok a bűnös, én kérek bocsánatot. Salvador parancsolj. No, presidente, ya, ya han expresado... Elnök úr, kiválóan összefoglalta mindazt, amit én el akartam mondani, szavazzunk minél előbb. Köszönöm szépen. Alga kollega. Obrigada, Presidente. Eh, creio que há aqui uma dificuldade. Köszönöm szépen, elnök úr. Van szerintem itt egy probléma, elnök úr, Lamász úr kollega is említette már. A 11,2 milliárd euró, amit eh, a bizottság javasolt a kettes számú költségvetés módosítási tervezetben. Ez nem lesz elég. Tulajdonképpen a kifizetések mértékét, ha nézzük, ami még előttünk van a különböző programokból, nos ezek alapján a a 17,4 milliárd kellene, hogy itt legyen, és a az ülés előtt szétosztott vagy megkapott feljegyzésben ez a szám szerepel. Tehát a következő a kérdésem. Most miért higgyük azt, akár a 11,2 milliárdnál, hogy a tanács majd a hármat először majd kifizet, és aztán majd a következőt is fogja. Na de hogyan és mikor? Úgyhogy van némi, sőt azt is mondanám, hogy igen, nagy bizonytalanság. És a nagy veszély is az, hogy a második szakasz, a második összeg esetleges, ahogy Lamassur elnök mondta, tehát ez az esetleges vagy lehetséges összeg, majd nem fog egyszerűen megérkezni, mert nem lesz meg. Aztán, eh, amit javasolhatunk, az, az, amit még figyelembe kell venni, az az, hogy a tagállamok eh, még nem adtak teljes becsült értéket. Azt kérdezem éppen ezért a bizottságtól, hogy mikor gondolják, vagy egyáltalán lehetséges lesz-e ezeket a, a becsült értékeket konkrétabb formában benyújtani, meg, hogy betekintsünk. Úgy gondolom, hogy a, a kifizetésekkel kapcsolatban egyértelmű a tagállamoknak az igénye, de a parlamentnek mégiscsak állást kell foglalnia ebben a kérdésben, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a 11,2 milliárd a pénzügyi keret plafonértékei ezt megengedik, de a pénzügyi, a kifizetési előirányzat ezt messze meghaladja. Hát ez tragikus, és nem egyszerűen megoldható probléma. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság tehát a, a pontosabb becsült értékekkel kapcsolatban tud-e valamit mondani a 2003-ra. Jutta Haug. Köszönöm szépen, Jutta Haug. Köszönöm szépen. Először is megállapítottuk, mindaz, amit a bizottság javasolt az 1-es, 2-es és 3-as tervezetben, azt támogatandó, és támogatjuk is. Most Ale a tárgyalásokról, tegnap, a tegnap esti tárgyalásokról beszállt, és azt mondta, hogy az ír elnökség azt javasolja, hogy a DAB 2-t két egységben, szakaszban fizesse, és a három elnök mindazzal együtt, akik ott voltak, az egészet 7,5 milliárd euróra, plusz a többire osztották fel, a 3,9, és e, ugye ez összesen 11,2-t ad ki. Allen is mondta, hogy az Európai Parlament prioritásait ezzel ki, ki kell elégíteni, tehát ki kell fizetni. És már az első szakasz van. Ezt fontosnak tartom, hogy rögzítsük, mert hogyha bármilyen indikatív szavazás lesz, ami eltér attól, hogy támogassuk a bizottság javaslatát, akkor abba ezt egyértelműen be kell venni, hogy a tanács a bizottság javaslatának tartalmát és összegét el kell, hogy fogadja, és egy vagy két egységben, szakaszban hajthatja végre. És ezzel George kérdése is, aki ugye azt mondta, hogy mi lesz, hogyha most van itt az első, akkor mikor lesz a következő, a második szakasz mikor lesz. Szóval én úgy gondolom, hogy ragaszkodjunk el ahhoz, hogy egy módosítási tervezet legyen, amit két részben hajtanak végre. És ragaszkodnék aztán ahhoz is, hogy mindaz, amit a fel, hogy mit mondjunk a felosztásról. Ahogy sokan mondták, igaz, az első résznek megfelelően magasnak kell lennie. Ahhoz, hogy a meglévő kifizetési kötelezettségeket ki lehessen szolgálni egyrészt, másrészt pedig, hogy elég alacsony legyen az összeg ahhoz, hogy nehogy azt mondhassa a tanács később, hogy majd az egész elég lesz, a második szakaszra már nincs is szükség. Tehát ez a körülbelül kétharmad, egyharmad felosztás, ezt kellene most megneveznünk, és ezt kellene most megtartanunk, hogy világos legyen, hogy ha a tanács két részben akarja ezt végrehajtani, akkor nehogy valahogy azt mondja, hogy jó, most csak 2,6-ot ajánl fel. Mindaz, amit a tanács eddigi vitájából tudok, nos, mindaz alapján az ír elnökség a 7,3 milliárd e-, eurót egyszer politikai számként már bemutatta, és tulajdonképpen orra esett. Volt, akik ötre akartak levinni, mások három alá, Úgyhogy nem igazán látom én még azt, hogy a tanács hajlandó lenne arra, hogy tárgyaljon velünk. Elindítsa a tárgyalókások még akkor is, hogyha mi készen állunk arra, hogy az egészet két szakaszban csináljuk. Úgyhogy éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy magunknak is lehetőséget adjunk arra, hogy megmondjuk világosan a tanácsnak, hogy mit várunk pontosan, nem csak azt, hogy két szakaszt, hanem a dapot is teljes mértékben el kell ismernie, másrészt pedig az egészet két szakaszban végre kell hajtania. Köszönöm. Jutta, ez nagyon világos volt. Erhánó képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. Azt gondolom, hogy a fontos dolgok már elhangzottak, és ezekkel egyet tudok érteni. A jelentős jelentéstevőnek és az elnöknek gratulálni szeretnék, mindenkinek, aki hozzájárult a munkához. Úgy érzem, hogy közeledik a megoldás, és ez a fontos. Jó, Giovanni tanácsára vissza szeretnék térni, mert fontos, hogy a pingpongozók ne legyenek túlságosan veszélyes játszmában, hiszen fennakadhat a labda. Szeretnék óvatosságra is inteni a bizottság számaival kapcsolatban, 11,2 milliárd 2012 és 13-as évvel a kifizetési kötelezettségeket kell úgymond felfogni. Mi ezt nem is kérdőjelezzük meg. Ami megmarad, azt pedig a tagországok így is úgy is visszakapják. Bizonyos tagországokban nagyon üresek a kasszák, és én erre is szerettem volna utalni. Elnök úr, a nyolcas paragrafus módosított változatát még egyszer megismételni, azért, hogy tudjam, hogy pontosan hogyan is hangzik a szöveg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát franciául fogom felolvasni a szöveget, és a titkárságot megkérem arra, hogy fordítassák le angolra, hogy ezt el lehessen jutatni a képviselőkhöz, amennyiben módosítást szeretnék javasolni ezzel kapcsolatban. Tehát az elsfoglalási indítvány a kettes módosított költségvetés kapcsán következőképpen zárulna. Tehát a parlament, azaz a költségetési Szakbizottság, tehát itt a költségetési Szakbizottságról van szó, a parlament hajlandó rövid határidőn belül megvizsgálni a tanács álláspontját a kettes módosítás tervezettel kapcsolatban olyan mértékben, amennyire a tanács hajlandó bizottság javaslatát elfogadni vagy egy vagy két részben. Tehát ezzel azt mutatjuk, hogy hajlandók vagyunk nagyon gyorsan haladni, és az, ezt azzal is jeleztük, hogy ma reggeltől foglalkozunk a témával, nem várunk arra, amíg a koreper dönt ebben a témában, tehát hajlandóak vagyunk gyorsan tovább haladni és dolgozni. Tehát ha a tanács és a parlament meg tud állapodni, akkor ez plenárisra mehet, a júniusi plenáris ülésre, tehát eh, június 12-es eh, 13-án, viszont az ennek előfeltétele az, hogy a tanács fogadja el a tanács javaslatát, mind a felosztást, mind az összegeket illetően. Ez áll tehát a szövegben. Mindenki, aki szót akart kérni, szót kapott, ugye? Jelentéstevő úr, szeretné levonni a végkövetkeztetéseket? Al termine del dibattito mi sembra chiaro che a vita végén világos az, hogy a kettes módosított költségvetésnél egy jelzésértékű szavazást rendezünk, és ez a szavazás hangsúlyozni fogja azt, hogy a parlament nyitott a kettes módosított költségvetést elfogadni, úgy, ahogy arra a bizottság javaslatot tett, tehát a korábbi MFF-et módosítani. Ami a kettes módosított költségvetést illeti, hiszen uh, itt egy politikai döntésről van szó. A tegnapi viták tükrében is hiszen sor került egy magas szintű csoport ülésére. Nyitottak vagyunk a két részes kifizetése, két részben történő kifizetése, viszont meg kell állapodnunk a kifizetésekről a 2013-as év tekintetében. Éppen ezért azt gondolom, hogy most szépen nyugodtan kell elvégeznünk ezt a jelzésértékű szavazást, és akkor utána az elkövetkező napokban indulhat a pingpong, úgymond. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kedves kollégák, én azt javaslom, hogy szavazzunk most. Azt tervezzük, hogy kicsit később szavazunk, de én azt javaslom, hogy most szavazunk, hiszen belerendültünk a vitában, tehát készek vagyunk, minden képviselő itt van, minden tag itt van és hogyha majd szavaztunk utána a felmaradó napi rende pontot taglaljuk. Elnézést, elnézést, nem adtam szót Lászlónak, aki szót akar kérni. Elnézést, elnézést kérek, mondja az elnök. Az időt húzni, mert valójában ami a vitában kialakult, az pontosan az, amit én javasolni akartam. Egyetlen dolog miatt próbáltam mégiscsak megszerezni a szót, nehezen ment, az pedig az, hogy sürgessem magunkat, ne feledkezzünk el arról, hogy az Európai Unió minden egyes intézménye, beleértve az Európai Parlamentet is, folyamatosan tekintélyvesztésben van. Egy évvel vagyunk a választások előtt. És hogyha itt mi a kerékkötő szerepét játsszuk el, egy olyan fontos kérdésben, mint a 7 éves költségvetés, keretköltségvetés ügye, vagy pedig addig veszekszünk egy kifizetési kötelezettségen, ami időmúlással jár. Mind a kettő katasztrofális baj, hiszen ha nem fizetjük ki, ami jár a lezárt pályázatoknak, az bírói úton is behajtható. Hát ezt a szégyent nem érhetjük meg. Ez üzenet a tanácsnak is, hogy ezt a pénzt előbb-utóbb ki kell fizetni, és üzenet mindannyiunknak, hogy próbáljuk már összeszedni magunkat, és sínre tenni az unió költségvetési helyzetét. Ilyen eset, hogy nem ismerjük a keretszámokat a következő évre májusba, ilyen eset elképesztő. Tehát ezért a sürgetés, és egyébként teljesen támogatom azt a megoldást, amit elnök úr felolvasott, mert most konkrét számokat nem áll módunkba beírni. Egyetértek az elvekkel, amik elhangzottak, de nem tudjuk azt pontosan, hogy a tagállamoknak milyen ütemben van szükségük a pénzük, pénzre, és milyen ütemben van pénzük a kifizetésre. Ezt a tanácsba kell kivitatni, és nekünk azt támogatni kell, ha az alapfeltételeket teljesítik. Köszönöm. Thank you, László. Thank you. Köszönöm szépen, László. Akkor most Akkor most szavazzunk már, ha kiosztásra kerültek a szavazási listák. Bien, alors, nous allons commencer. Szavazzunk. Szavazzunk. Bon, tout le monde est prêt à voter? Non? Mindenki készen áll a szavazásra? Vagy talán nem? Itt a kollégának nincsen kártyája, jó, semmi baj, majd hozzáadjuk a szavazatot, vagy mégis megvan, mégis megvan. Ennyi be, ennyi rossz diák. Szidóniának sincs kártyája. Salvadornak kettő is van. Interesting. And they work at the same... Hát ez nagyon érdekes, és egyszerre mind a két kártyát be is fogja dugni a gépbe? Politics. Hát igen, így működik a spanyol politika, kérem szépen. Na jó, rendben van, szavazzunk. A kettes dáb szerepel elsőként. Az előadót kérdezem, hogy ezt a szóbeli módosítót is el tudja fogadni, amit én bemutattam. Igen, az előadó bólogat. Jó. Akkor blogban szavazunk az állásfoglalásról és az én módosítomról mellette. Köszönöm. Ellene. Egy ellenszavazatot látok. Richard? Csak a fair play érdekében szólítom Richardot még egyszer. Tehát a kettes dub. Erről szavazunk, Richard, még egyszer mondom. Hát tartottam tőle, hogy valóban nemmel szavazol, de hát gondoltam azért tisztázzuk a dolgot. Akkor újra felteszem a kérdést. Az állásfoglalás következik a kettes költségvetés módosítás tervezetről. Az én szóbeli módosítom még egyszer mellette. Köszönöm. Ellene. Két ellenszavazat. Tartózkodás. Jó. Elfogadtuk. Köszönöm. Akkor most a tanács felé fordulok, és a tanács figyelmét szeretném felhívni a következő szavazásra, ami egy nagyon fontos nyitás. És a Költségvetési Bizottság tegnapi munkájára reagál, illetve a korepernek üzenjük, hogy vizsgálja meg még egyszer a 7,3-as összeget, és hogy ebbe vonja bele a parlament prioritásait, bár a kombud ugye nem ezt javasolta elsőre, és reméljük, hogy az ECOFIN meghozza majd a nyilatkozatát a második résszel kapcsolatban. Tehát mi most nyitottak vagyunk, mert eleve elfogadjuk azt, hogy két részletben tárgyaljuk meg ezt az összeget. Hármas dáb következik. Az előadó, mindenki szeretne erről szavazni. Iváló elmondta, hogy ez talán nem lenne ennyire sürgős, de az előadó mégis szeretne, hogy egy ilyen irányadó szavazásra kerítsünk sor. Tehát ki van mellette? Ellene? Ugyanaz a kettő, jó? Tartózkodás tehát ugyanez az eredmény, ezt is elfogadtuk. Alors, troisième euh, vote donc sur le draft amending budget numéro, euh, numéro 1. Az egyes DAB következik. Hol van az előadónk? Hogyha az előadó úgy gondolja, hogy szavazhatunk az egyes dábról, akkor én úgy gondolom, hogy az ötös bekezdés, amely azt mondja, hogy elfogadjuk a tanács álláspontját, ezt ki kellene egészíteni óvatossági szempontból, azzal, hogy már amennyiben az a bizottság javaslatát módosítás nélkül fogadja el. Ez mondjuk magától értetődő, de azért jobb, hogyha feketén-fehéren leírjuk. Tehát, hogy akkor tudjuk elfogadni, hogyha ők elfogadják a bizottság véleményét módosítás nélkül. Tehát az ötös pont, amely azt mondja, hogy mi elfogadjuk a tanács szövegét, azt kiegészítjük azzal, hogy amennyiben a tanács a bizottság javaslatát módosítás nélkül fogadja el. Oké? Okay? Rendben. Nagyon fontos pont ez. És megint a tanácshoz fordulok, mert Horvátország csatlakozása nem kerül semmibe. Itt ugye alapelvekről beszélünk. Vagyis arról beszélünk, hogy itt van a jelenlegi intézményközi megállapodás, és annak is 29. cikke, amely egyértelműen kimondja, hogy amikor bővítés történik az EU-ban, akkor automatikusan a költségvetési keretet ehhez kell igazítani. És a 29-es nem beszél semmilyen átcsoportosításról, hiszen ennek a költségvetési változtatásnak automatikusan meg kell történnie. Szidonia is elmondta, és az előadónk is elmondta, hogy Horvátország a horvát köztársaság irányába, jövőbeli kollégáink irányába mindenképpen azt az üzenetet kell eljuttatnunk, hogy karokkal várjuk őket. Szerintem ez a normális magatartás, és minden más állásfoglalás udvariatlanság lenne az új kollégák szempontjából. Tehát ki tudja elfogadni az egyest mellette, ellene, tartózkodás, két tartózkodás volt, tehát akkor a szóbeli módosítóval együtt ezt elfogadtuk, senki sem ellenezte Horvátország támogatását, ennek örülök. Jó, akkor a három dábról megtörtént a szavazás, az irányadó, szav... az irányadó szavazás. Aztán van egy határozattervezet, jelenlegi költségvetési keret kiigazításával kapcsolatban. Reimer témája ez, de ő most nincs itt. De azt hiszem, hogy a jelenlegi stádiumban nem is feltétlen kell erről szavazni. Ez kapcsolódik az az egyes dábról lefolytatott szavazásunkhoz. Jogi szempontból itt nincsen megkötve a kezünk politikai gesztust már megtettük, nem kell már annyi gesztust tenni, hagyjuk ezt. Viszont szavazunk Ann Jensen véleményéről. Pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtása. Hát itt már vannak módosítók, itt nem lesz annyira egyszerű a szavazás. Mindenki megkapta a szavazólistát? 15-ös GUE, az előadó ellenzi mellette, ellene, mindenki ellene van nagyjából tartózkodás, jó, elutasítottuk. Hármas a raportőrtől mellette, ellene, tartózkodás, két tartózkodás volt, elfogadtuk. 16, 17, 18 csomagban. Ellenzi az előadó mellette. Ellene. Ez a többség. Elutasítottuk. 4 a raportőrtől mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Recital. 5-ös Paul Rubik mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-7-8-1-be mehet? Nem mehet egybe. Jó, akkor 6-os GUE mellette. Ellene. Ez a többség. Elutasítottuk. 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 8 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk, jó. Egyes kompromisszum mellette, ellene, kettő, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most következhet a záró szavazás. Ja nem, még van egy kettes kompromisszum is, bocsánat, van egy kettes kompromisszum. Igen, van egy kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most jön a záró szavazás, géppel szavazunk, és aztán hozzáadjuk azoknak a szavazatait, akik nem hozták el a kártyát, 22-nek kellene szavaznia, a szavazást megnyitom, 20 szavaztak eddig, Jó, a szavazást lezárom. 25 leadott szavazatból 23 igen, 2 nem szavazat. Akinek nincsen kártyája mellette van? Ez 3 plusz támogató szavazat. Van még valaki, akinek nincsen kártyája? Jó, akkor 3-at hozzáadunk. Akkor 26 támogató szavazatunk van, és kettő ellenszavazatunk, nincs tartózkodás. Gratulálunk Áni Jensennek. Aztán van még egy témánk. Átcsoportosítások. Derek von. Derek, le point 19. 19-es napirendi pont, Derek. Briefly, Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden az első átcsoportosítást a bíróság kérte, és én azt javaslom kollégát, hogy szavazzák meg. A második, a székre vonatkozik, a három átcsoportosítás van itt, ezek nagyon hasonlóak, illetve megtakarítások felhasználásáról szólnak ezeket, amelyeket az épület gazdálkodásban sikerült megtakarítani, és nincsen gondom ezekkel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nincsen kérdés ezekkel kapcsolatban. Az első átcsoportosítása a bíróság mellette, ki van ellene. Rike úr mellette van, vagy ellene? Mellette, nagyon jó mivel fennhagytad a karod, az volt a vegyensünk, hogy mellettes, hogy ellene, és meg tartózkodsz is. Tehát elfogadva, a számvőszik mellett ki van, ellene, tartózkodás, egyhangulag szintén elfogadva. Volt még egy utolsó téma, amelyről szavaznunk kell szavaznunk. a fizetésekre alkalmazandó EK rendelet. A jelentős hogy ne ma szavazzunk. Giovanni, el tudnám magyarázni, hogy miért? Igen, van időnk, van még időnk, hogy szavazzunk erről mert az illetékes szakbizottság elhalasztotta a szavazást, úgyhogy mi a következő szakbizottsági ülésen nyugodtan szavazhatunk a módosítókat. Amúgy is csak a múlt héten kaptuk meg, úgyhogy vizsgáljuk meg, adjuk oda a jogi tanácsadóinknak, és akkor meg tudjuk állapítani, hogy, a, hogy valóban lehetséges-e a döntést elhalasztani. Mert hogyha egyértelmű a hivatkozási keret a, a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban, akkor lehet majd megfelelő formában döntést hozni. De mindenképpen a következő szakbizottsági ülésre nyugodtan elhalaszthatjuk, és akkor szavazunk belül. Köszönöm a jelentéstevőnek. Ezzel lezárom a szavazási szakaszt, és azt javaslom, hogy térjünk vissza a napi rendre, a 11-es pontra, amely az európai pártok finanszírozására vonatkozó rendelet módosítása. Inge Gressre a jelentéstevő, és ő vezeti be a témát. Köszönöm szépen! Röviden elmondom, hogy mi történt a legutóbbi véleménycsere óta a Költségvetési Szakbizottságban. A, az AFKO-ban a jelentés elfogadását megfogadtuk, és a költségvetési rendről szóló dokumentumot is megtárgyaltuk, a módosítók határidejét elhatároztuk, ugyan kicsit szorít az idő, mert az AFKO a trilógusban már elkezdte a tárgyalásokat, és előbb vagy utóbb ott eljut hozzánk, és minden tiszteletem az AFKO kollégáké, de hadd mondjam, hogy nagyon sok minden van a pénzügyi szabályokban, és meg kell nézzük, hogy igenis tartsuk azt a menetrendet, addig, amit eddig össze állítottunk, és csak így lehet majd saját mandátummal megkezdeni a tárgyalásokat, és támogatni adott esetben a javaslatokat. Szeretnék mindenkit felhívni arra, hogy május 30-án nagyon fontos lenne, hogy szavazzunk. A hét, hétfőn 14-én van a módosítóknak a határideje, sajnos csak eredeti nyelven van, egy olaszul jött be, amivel majd külön kell foglalkozunk, de én nekem magamnak is vannak módosító indítványaim. A legfontosabbak az AFKO véleményének a tisztába tétele. Az én módosítom például a, azok a lehetőségek, amelyek a nemzeti, regionális vagy önkormányzati választásokon való fina, jelöltek fina, kampányának finanszírozása, a szabályozás módosítása, hogy harmadikak közös rendezvényen való részvételét hogyan lehet finanszírozni. Tehát pártfrakció és még valaki, aki a rendezvényen ott van, meg kell határozzuk, hogy mi jelent, mit jelent a, az adomány és a külső jogi tanácsadó, valamint néhány más apróság, bár fontosnak tekinthetjük mindegyiket további módosítókkal kapcsolatban a 23-assal, az érdétől, e- e- e- Claudio Morgantitól azt nyújtotta be, hogy az éves költségvetési mentesítési eljárásba be kell vonni a pártokat. Nos, ez olyan, mint a mint hogyha a kedvezményezetteknek is mentesítést adnánk, szerintem ennek nincs értelme, úgyhogy ezt mindenképpen elutasítanánk. Ezek költségeket ugyanúgy kell kezelni, mint a költségvetésünk egyéb kedvezményezetjeit. A 25-ös az ederóbiális az SND-ből az alapítványokra szeretne külön szabályozást bevezetni. Nos, jelezném, hogy a, az alapítványok már amúgy is külön szabályok alatt vannak. Szeretném, hogy legyünk óvatosak, ne próbáljuk azokat másként elbírálni, akik közel állnak hozzánk, mint a többiek. Nem, mindenkire N plusz 2 az alapítványoknak szerintem igazságtalan lenne, és kivételesen az EU bizottságnak adok igazat. Nem tudnám ezt elfogadni. Az AFKO 15 további módosítót akar, a, költségvet, a Költségvetési Szakbizottság módosítóinak alapvetően megfelelnek ezek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a párt és alapítványi finanszírozás egy pluszt jelentene. Szingő, clair. Köszönöm szépen, ez így már teljesen egyértelmű. Herzog Edith, tessék. Uh, thank you, Chairman. Uh, on behalf of the... Köszönöm szépen a szocialisták nevében árnyék előadónként néhány megjegyzést tennék. Először is ugye új vagyok a költségvetésében, de a többi szakbizottsághoz hasonlítva és egyéb parlamenti munkához képest nálunk ott mindig vannak árnyék előadói csoportok. Talán azt javasolnám, hogy ilyen jelentőségű kérdéseknél a különböző politikai pártok egy árnyék előadói ülést talán szervezhetnének a végső szavazás előtt. Eddig ugyanerre még nem került sor, én csak javasolnám. Második köszönetet szeretnék mondani az előadónak, hogy nagyon fontos pontot felvet, amit az első vitában mondtam, úgyhogy erre módosított nem vettünk be, hogy tegyünk különbséget az adományokból szervezett több pártot átfogó eseményt. Elde kollega javaslata, úgy mondom, önmagáért beszél, és meg is állja a helyét. Van azonban egy, ahol határozottan nemmel fogunk szavazni a jelenlegi véleményünk alapján. Úgy gondoljuk, hogy a, a a politikai frakciók számvevői vizsgálata elfogadhatatlan a jelenlegi rendszerben. Tudom, hogy ez a számvevőszék feladata, de az az eljárás, hogy a politikai frakciók a, az auditor központi listáján szerepelnek, és akkor azt a főtitkár, a listát a politikai frakció főtitkárának küldik meg. Szerintem ez egy olyan rendszer, amit meg kell, hogy tartsunk a politikai pártoknál és alapítványoknál, ezért ugyanazt szeretnénk mi is, ugyanazt az eljárást. Úgy gondolom, hogy a politikai frakció pártok gyakorlata a pártokra és alapítványokra is vonatkozóan, tehát nem a számviteli, illetve a könyvvizsgálói jelentést, hanem az auditor levelét kell a parlamentnek megküldeni. Ennek politikai tartalma is van, nem hiszünk abban persze, hogy a parlament politikai színezet nélkül dolgozhatna, éppen ezért a, a politikai függetlenség, amely részben pénzügyi, anyagi függetlenség is meg kell, hogy maradjon a politikai pártokban és ebben az esetben az alapítványokban is, és nem kerülhet az LP e általán főtitkári szintjére. Beszélhetünk erről később, de biztos vagyok abban, hogy minden egyes treasurer, mert én a szocialisták treasurerje vagyok, minden egyes frakciónál más vélemény lesz. A rendszer mégis működik a rendszer maga bizonyítja, hogy működhet rendesen, úgyhogy nem hiszem, hogy egy új rendelet vagy új rendszert kellene a pártokra, alapítványokra bevezetni. Egyébként pedig támogatjuk az előadó véleményeit, végül pedig azt mondanám el, hogy nagyon hektikus volt a munka. Az AFKO szakbizottság először karácsonykor erőltette a munkát, aztán a december 20-a volt a, a módosítók munkája, a szakbizottság titkársága rendkívül sokat dolgozott, és akkor az AFKO ezután nem, nem hogy le, lelassult volna, hanem leállt. Hát így nem lehet dolgozni, hogyha mi, nekünk van benne munka, akkor a többi szakbizottságnak ezt tiszteletben kell tartania. Köszönöm. Très bien. Je m'abstiendrai de commentaires. Rendben van, ezt most nem fogom minősíteni. Hát póttag vagyok az AFKO-ban, úgyhogy csak nem fogom már kritizálni, hogy mi történik más szakbizottságokban. De hát, mint ahogy Inge elmondta, majd bólogatunk. We all nod. Egyéb megjegyzés, hogyha nincs, akkor Inge reagálja arra, amit Edith elmondott. Eben die ganzen... Az árnyék jelentés tevők ülésen megkaptuk a módosítókat, az elmúlt héten zöld hét volt, tehát próbáljuk megtalálni az időpontot az elnyek jelentős tevő ülésen még a szavazás előtt, ami az auditot illeti, ezt is tisztázni fogjuk. Tehát itt a szemvevőszék javaslatáról van szó, amit én átvettem a külső audittal kapcsolatban. Szeretnék utálni arra, hogy mi máshogy nézzünk ki a közvélemény szemében, mint az európai politikai pártok. Vannak olyan módosítók, ahol az áll, hogy az éves számlák, illetve az európai politikai pártok jelentését közzé kell tenni. Mi ezt más kedvezményezettektől is elvárjuk, illetve velük is ezt tesszük, tehát szeretnék utalni arra, hogy itt egy kis ellenőrzés nem árthat. Azt gondolom, hogy a speciális feladatok miatt óvatosaknak kell lennünk, a számvevőszék módosítása, módosító javaslata nekem igazából tetszett, de majd még egy kicsit gondolkozom rajta, és nem sértődök meg, ha leszavaznak, viszont azt javas, javaslom a szakbizottságnak, hogy járjunk el a számvevőszék értelmében. Köszönöm. Très bien. Merci bien. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, mi van még itt ennél a napirendi pontnál? Mik a határidők? Hát a cél az lenne, hogy május 30-án tudjunk szavazni, tehát nem a jövő héten, hanem a 30. ülésen tudjunk szavazni, és akkor az AFKO is megtarthatja a saját szavazását, és akkor utána majd a plenáris elé kerülhet ez a szöveg. Köszönöm szépen, Inge. Utolsó pontunk, Derek von, költségvetési megszorítások regionális és helyi hatóságokra kifejtett hatása, tekintettel az uniós strukturális alapok kiadásaira a tagállamokban derek. This is our first uh, uh, exchange of... Köszönöm, elnök úr, ez az első eszmecsere erről a véleményről, a REC saját kezdeményezési jelentéséről van szó. Eddig csak munkadokumentumot láttunk, illetve kaptunk, amit a jelentéstevő jutatott el hozzánk, tehát elkezdtem vizsgálni ezt a kérdést, de a kollégákat talán érdekelheti néhány megjegyzésem, ezek hasznosak lehetnek. Én azt szeretném mondani, hogy fontos, hogy elismerjük a regionális és helyi hatóságok jelentős megszorításait, illetve rájuk hárul megszorításokat, és csökkent, a csökkentések 2014 eh, után szinte súlyosan sújthatják őket. A főjelentéstevő is felvetett számos pontot a munkaanyagban. Én mindkettőt támogatom, például elmondja azt, hogy aggódik a javasolt elv miatt, a makrogazdasági kondicionalitás elve miatt a regionális politika finanszírozásában. Én ezt támogatom, hiszen nem volna helyes a regionális és helyi hatóságokat büntetni a tagországokban, illetve a tagországi hiányosságok miatt, illetve ha egy tagország és egy régió nehézségekben van már így, és akkor nem szabad még többet megvonni tőlük, hiszen így nem fognak tudni munkahelyteremtésbe sem beruházni. Ami a teljesítmény tartalékot illeti, a kohéziós politikában ez is aggaszt, hogyha a teljesítmény tartalék kapcsolódik az MFF-hez, akkor ez felvethet problémánkat, ha nem sikerül ezt megfelelően elkölteni, viszont bizonyos önkormányzatokat, regionális helyhatóságokat arra is ösztönözhet, hogy egyszerű projektekre tegyenek javaslatokat, de nem biztos az, hogy ezeknek lesz majd a legnagyobb hatása a regionális gazdaságokra. Én ezt támogatom a jelentést, ő felveti, ezen kívül a tematikus koncentrációt, egy kicsit szkeptikus emiatt. Én támogatom ezt bizonyos mértékben a strukturális alapoknál, hiszen a 2020-as célokat teljesíteni kell, és mindannyian azt mondjuk, hogy a legközelebbi alkalommal a strukturális alapoknak sokkal nagyobb gazdasági hatása lesz, tehát itt nagyobb koncentrációra van szükség, viszont egyensúlyt kell teremteni. A koncentráció között másrészt azonban a regionális és e, önkormány helyi hatóságoknak rugalmasságot is kell biztosítani a projektek, projektek megvalósításában. Végül egy utolsó pont. Ennek is az a célja, hogy segítse a regionális és helyi hatóságokat, a strukturális alapokból történő felhasználást ki kell venni a növekedési és stabilitási paktumra vonatkozó megszorításokból. Azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás, van egy alternatív megoldás is, amely lehetővé tenni a kiadásokat a kohéziós alapokból, és ezt a tagországi hozzájárulásokból levonnák. Én úgy érzem, hogy ezzel sokkal közvete, közvetlenebb kapcsolat születik a kohéziós politika és a struktúrális alapok között, viszont itt még megvárnám azt, amíg megszületnek a fordítások is, tehát május 13-ára. Köszönöm, Súrján László. Tisztelt elnök úr, ezen a szinten, mint az első ö, megtárgyalása ennek a kérdésnek, amit most a raportőrünk elmondott, az néppárti oldalról is támogatható és fontos kérdés. Ö, én is osztom azt a gondot, hogy a teljesítmény tartalék az elég komoly problémákat fog okozni, hogyha abban a formában valósul meg, ahogy erről most hallani lehet. Alapvetően persze abban nagyon nehezen tudunk mi az Európai Parlament részéről beleszólni, hogy az egyes tagállamokban hogyan és miként próbálják az önkormányzatokat helyzetbe hozni, vagy éppenséggel E, ebből a helyzetből hát sem megsegíteni, vagy, vagy gátolni. Tehát ezek a megszorítások, amelyek a tagállamokban működnek, az önkormányzatokat is érintik. A mi részünkről az önkormányzatok mindig privilegizáltak voltak a tekintetben, hogy az önrészesedésük kevesebb volt, mint amit a piaci viszonyok között működő vállalatoknak önrészben kellett fizetniük most ezek az önrészesedések a nehézségek hatására tovább csökkennek, ilyen formában ez az előny nagyjából elveszni látszik. Azt gondolom, hogy hát lássuk majd a szöveget, és akkor remélhetőleg egy teljes konszenzussal tudunk mögé állni a raportőrnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, nagyon fontos témáról van szó. Főleg most. Szeretne még valaki hozzászólni? Hogyha nem, akkor mit is kell elmondanom? Ebben a témában meg fogjuk majd vitatni május 30-án a tervezetet az előadó részéről, Módosítók benyújtása június 6, úgyhogy van még idő, szavazás június 30. A regi szavazása júliusban. Plenáris júliusban, ez szerepel a listámon, de szerintem ez kizárt, mert a júliusi plenáris július 1 hétfőn kezdődik, úgyhogy kizárt, hogy a regi ez előtt júliusban még szavazzon, úgyhogy valószínűleg ez már a szeptemberi plenárisra csúszik majd át. Rendben van, kimerítettük a napi rendet, van-e egyéb megjegyzés? Hogyha nincs, akkor a következő ülésről kell beszámolnom, ez a jövő héten lesz, május 16-án reggel 9-kor, és akkor beszámolunk majd a pingpong meccs akkori állásáról, az ülést berekeztem. A koordinátoroknak azért szeretném elmondani, hogy ebben a teremben találkozunk délután kettőkor.